Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, wir können beginnen. Kedves kollégák, akkor kezdjük a mai ülést. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy a magyar elnökséget üdvözölhetem. Fellegi Tamás van itt közöttünk, a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Mellette itt van az Alajos Péter államtitkár, és természetesen az egész csapat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Találkoztuk már informális miniszteri ülésen a belga elnökség alatt Kentben, és egy hasonló fordulóra kerül majd sor Magyarországon is, ott is találkozni fogunk. Fellegi miniszter úr felelős a klímaváltozás kérdéséért. Az Európai Parlamentben és itt ebben a szakbizottságban prioritás ez a kérdés. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években a klímaváltozás témájában és a klímavédelem témájában. Cancunban sikerült eredményre jutni, olyan eredményre, amelynek alapján globálisan előreléphetünk, és ez alatt az időszak alatt, most a következő évben, vagy ebben az évben a magyar elnökség alatt fontos jelzéseket kell adni, hangsúlyokat meghatározni. Most fogjuk meghatározni azt az irányt, amelyben, amelybe elindulunk, Folytatjuk-e a célkitűzéseket, az ambiciózus munkát, vagy pedig ülünk a babérjainkon a 2008-ban elfogadott klímaváltozási csomag alapján. Nagyon sok mindent kell eldöntenünk, és nagyon reménykedünk a magyar elnökség lelkesedésében, elkötelezettségében. Meghallgatjuk Fellegi miniszter úr bevezetőjét, várjuk, hogy mit tervez a magyar elnökség az elkövetkezendő hat hónapra. Meg is adom a szót, kérem, vezesse be ezt a témát, és utána a kollégákkal beszélgetünk, kérdéseket tesznek fel. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, before I switch to Hungarian... Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt uh, magyarra váltok, uh, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak angolul. Nagyon nagy megtiszteltetés uh, számomra, hogy bemutathatom a magyar prioritásokat, a magyar programot, és azokat a témákat, amelyeken a parlamenttel együttműködünk a klímaváltozási kérdésekben. Nagyon röviden engedjék meg, hogy hogyan lehet az, hogy egy nemzeti fejlesztési miniszter foglalkozik a klímaváltozás politikájával Magyarországon? Ez önmagában nagyon érdekes téma, a klímaváltozás. Ennek a, az oka pedig az, hogy néhány hónapja kormányváltásra került sor, és teljesen új kormányzati struktúra jött létre Magyarországon, politikai döntés alapján az erőforrás hatékonysági témákat egy minisztérium kezeli, ez a Nemzeti Fejlesztési Politi- Minisztérium, ez foglalkozik a kohéziós politikával, az európai alapokkal, a regionális fejlesztéssel, energiával, klímaváltozással, közlekedéssel, a hírközléssel és az állami vagyon kezelésével. Ezek azok a kérdések, amelyeket egy tárcába szervezett a kormány. Ez a mi minisztériumunk feladata. Ez egy kis minisztérium, de eltökélten dolgozunk. Hadd, hadd mutassam be kollégáimat, Olajos Pétert, aki együttműködik velem a klímaváltozási kérdésekben, ő képviselő volt itt, és ő foglalkozik a minisztériumban a e, klímaváltozási kérdésekkel, illetve Kovács úr, aki e, államtitkár helyette, helyettes államtitkár, és e, az európai ügyekért felel a mi minisztériumunkban. Köszönöm szépen, és most magyarul szeretném folytatni. Elnök úr, tisztelt képviselők, ladies and gentlemen! Fontosnak tartjuk, hogy elnökségünk ideje alatt a nemzetközi klímavédelmi tárgyalásokban komoly előrelépés történjen, és hamarosan megállapodás szülessen a 2012 utáni globális klímarendszerről. Ez egy hosszú, küzdelmes feladat lesz, de mindannyiunk közös érdeke, hogy az Európai Unió helytálljon a tárgyalásokon. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy az Európai Unió saját klímavédelmi programja sikeres legyen, mivel közös érdekünk egy modern, fejlett és versenyképes európai gazdaság létrehozása. A nemzetközi klímavédelmi tárgyalásokat illetően a belga elnökség által végzett munkát fontos lépésként értékeljük az ambiciózus, jogilag kötelező, átfogó globális megállapodás felé. A magyar elnökség folytatni kívánja a belga elnökség által végzett munkát, de közben igyekszünk lépést tartani a folyamatokkal, és megfelelni a kankúni megállapodás alapján kialakított új elvárásoknak is. Nagy a tét, mert ha a 2011-es dél-afrikai ENSZ tárgyalások során nem születik jogilag kötelező nemzetközi megállapodás a kiotói jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszaka tekintetében, fennáll annak a veszélye, hogy jogi hiány lép fel. Ez az Európai Unió klímaprogramjára is rendkívül negatív hatással lenne, ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt az állapotot elkerüljük. Hölgyeim és Uraim! Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményét tárgyaló konferencián és az ehhez kapcsolódó klímapolitikai tárgyalásokon az alapvető kérdés a veszélyes mértékű klímaváltozás elkerülése, amely alapvetően meghatározza az emberiség jövőjét amennyiben nem sikerül 2050-re az 1990-es szint felére csökkenteni a globális üvegházhatású gázkibocsátásokat, akkor a világ minden részén erősen negatív természeti, társadalmi és gazdasági hatások várhatóak. Jelentősebb globális átlaghőmérséklet emelkedés esetén, amelyre valós esély van, országok és régiók destabilizációja, népvándorlások, valamint gazdasági, társadalmi krízisek valószínűsége is jelentősen megnövekszik, és a klímaváltozás visszafordíthatatlan és katasztrofális irányt is vehet. Jelenleg csak bizonyos fejlett országoknak van számszerű kibocsátás csökkentési céljuk. Feladatunknak tekintjük, hogy a 2012 utáni globális klímarezsim céljaiban valóban kellően ambiciózus legyen. Fontos, hogy jogilag kötelező, és így módon minden részes félen számon kérhető legyen, valamint kivétel nélkül minden jelentős kibocsátóra vonatkozzon, beleértve a feltörekvő és a fejlődő országokat is. A Cancúni tárgyalások számos területen hoztak előrelépést a 2009-es kopenhágai klímacsúcshoz képest, ahol csak egy politikai megállapodás született a 2012 utáni klímarezsim építő elemeit illetően. A Cancúni megállapodás konkrét eredményei közé tartozik, hogy végre formális ENSZ határozat keretein belül tűzték ki a 220 fokos globális átlag hőmérséklet növekedési korlátot. Rögzítették a fejlett és fejlődő államok kibocsátás csökkentési vállalásait, támogatási alapot hoztak létre a fejlődő államok támogatására, új, eddig hiányzott területeket szabályozó mechanizmusokat indítottak el áttekintették a felhasználható piaci mechanizmusokat, adaptációs és technológiai mechanizmusokat vezettek be, valamint átlátható, hiteles munkafolyamatokat alapoztak meg. Így módon a jelenlegi egyezményben sikerült rögzíteni szinte minden olyan pontot, amely megalapozhat egy életképes jövőbeni egyezményt. A hiányosságok közé tartozik, hogy nem sikerült megállapodásra jutni a kiotói jegyzőkönyv jövőjét illetően. Nem dölt el az ENSZ égisze alatti új, átfogó megállapodás kérdése sem, illetve az, hogyha születik ilyen megállapodás, jogilag kötelező lesz-e. Így módon nem lehet előre látni, pontosan milyen keretek között alakul ki a jövőbeni egyezmény. A klímatárgyalások középpontjában a Cancúni megállapodás végrehajtása áll. A magyar elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 2011 első felében előkészítse a tárgyalásokat. Ezen időszak alatt várhatóan két alkalommal kerül megrendezésre az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény tárgyalási ülésszaka, amelynek feladata az évvégi Durbani klímacsúcs előkészítése. Ezzel kapcsolatban a magyar elnökségnek feladata, hogy a ránk eső időszakban sikeresen elvégezzük az uniós álláspont koordinálását, valamint a vitatott kérdésekben a tagállami álláspontok közelítését, és az unión kívüli partnerekkel is egyeztessünk. Nagy feladatok várnak ránk, mivel több fontos és hosszú ideje vitatott kérdésben szükséges az álláspontok összehangolása, mint például a kiotói jegyzőkönyv jövője, a kötelezettségvállalás mértéke, és a finanszírozás megoldása. Ezen kívül az is feladatunk, hogy vezessük az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa alatt működő 12 szakértői csoportban folyó szakmai egyeztetéseket. Ezekben a munkacsoportokban a globális klímarezsim olyan fontos elemeiről folyik döntés előkészítés, mint a csökkentési célok, a fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi segítség mértéke, a folyosításhoz kapcsolódó intézményrendszer kialakítása, a vállalások teljesítésének nyomonkövetési és ellenőrzési rendszere, és a különböző rugalmassági mechanizmusok kidolgozása. A Cancúni megállapodásra már konkrét intézkedéseket is lehet alapozni, amelyeknek kidolgozását haladéktalanul meg kell kezdenünk. Az egyezmény megteremtette a kereteket a megfelelő intézményrendszer kialakításához, főleg az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, a technológia és az erdőirtásból származó kibocsátás csökkentés területén. Január 19-től 21-ig informális szakértői munkacsoport ülést szerveztünk Budapesten, amelynek célja a Cancúni eredmények megvitatása, valamint az EU stratégiájának és munkatervének kialakítása volt a 2011-es évvégi dél-afrikai fordulóra. A találkozón áttekintettük a belga elnökség által elért eredményeket, valamint számba vettük a magyar elnökség előtt álló feladatokat. Eszmecserét indítottunk a következő dél-afrikai klímacsúcsra kialakított uniós stratégiával kapcsolatban. Az is megvitatásra került, hogy milyen módon tudnánk elősegíteni a Cancuni megállapodásban foglalt intézkedések megvalósítását. Céljaink közé tartozik a vállalások és támogatások ellenőrzését és nyomon követhetőségét biztosító rendszer szigorítása, illetve új elemekkel történő bővítése. Célunk az is, hogy a Cancúnban felállított új intézmények, mint például az adaptációs keretprogram, az adaptációs bizottság, a zöld klíma alap, a technológiai végrehajtó bizottság és a Technológiai központ és hálózat megkezdhessék működésüket. Ezen kívül olyan vitáspontokat is érintettünk, mint a kiotói kvóta többlet továbbvitele, amelynek megvitatása elengedhetetlen a közös uniós álláspont kialakításához. A munkacsoport ülést sikernek könyvelhettük el, de tisztában vagyunk vele, hogy csak az első lépést jelentette az előttünk álló hosszú és nehéz úton. Célunk, hogy a márciusi környezetvédelmi tanácsülésen tanácsi következtetések formájában megfogalmazhassuk a Cancuni forduló alapján kialakított uniós álláspontot. A munkacsoportok és a tanácsülések vezetése mellett fontos feladatunk lesz, hogy az Európai Bizottsággal együtt képviseljük az Európai Uniót a nemzetközi plenáris üléseken, valamint több magas szintű bilaterális egyeztetésen. Célunk, hogy ezeken biztosítsuk a megfelelő érdekképviseletet a közös uniós és az összehangolt tagállami érdekeknek. A magyar elnökség folytatni kívánja a belga elnökség által végzett munkát, és minden tekintetben építeni kívánunk az általuk elért eredményekre, hogy elősegíthessük a nemzetközi klímavédelmi tárgyalások előrehaladását. Nekünk is célunk, hogy vezető szerepet biztosítsunk az Európai Uniónak a nemzetközi tárgyalásokon, és folytassuk összekötő szerepét. Emellett segítenünk kell a 2011-es fordulót szervező dél-afrikai elnökséget, hogy sikerüljön nekik tető alá hozni a megállapodást. Hölgyeim és Uraim! Másik fontos elnökségi prioritásunk, hogy a belga elnökség munkáját folytatva mi is nagy mértékben hozzájáruljunk az Európai Unió saját, hatékony és ambiciózus klímaprogramjának megvalósításához. A Cancuni konferencia eredményére építve az Európai Unió is nagy hangsúlyt fog fektetni saját klímapolitikai ambícióinak növelésére. A program előmozdítása érdekében komoly elvárásokat támaszt az EU a magyar elnökséggel szemben, amelyeket igyekszünk erőnk szerint teljesíteni. A magyar elnökség kiemelt célja az EU hosszú távú dekarbonizációs stratégiájával kapcsolatos tárgyalásokat előmozdítani. A bizottság várhatóan 2011. március 2-ára készíti el dekarbonizációs úti tervét, melynek célja, hogy elősegítse az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való áttérést 2050-ig. A jelentés egy olyan átfogó stratégiai dokumentum, amely szorosan illeszkedik az Európa 2020 stratégiához, valamint az erőforrás hatékony Európa kezdeményezéséhez. Ezen kívül közvetlenül kapcsolódik más kulcsfontosságú stratégiai dokumentumhoz, mint például a közlekedésről szóló fehérkönyv és az energia úti terv, amelyeknek elfogadása szintén a magyar elnökség idejére várható. A stratégián belül mérlegelésre kerül az a tervezet is, hogy versenyképességünk megőrzése és a nemzetközi klímavédelmi folyamat elősegítése érdekében az EU feltétel nélkül és egyoldalúan növelje 20%-os kibocsátás csökkentési célkitűzését. Célunk, hogy megfelelő feltételeket teremtsünk a stratégiáról és a tervezetről szóló tagállami véleménycserének, és elnökségünk végére sikerüljön kialakítani egy olyan közös álláspontot, amely biztosítja az előrelépést egy alacsony széndiokszid kibocsátású, fejlett és modern európai gazdaság felé vezető úton. Következésképpen, mivel a dekarbonizációs útiterv magában foglalja a gazdaságilag racionális 2020-as cél meghatározását is, és így módon a 20%-on túli vállalás lehetőségét. Lehetőséget látunk arra, hogy a két kérdés együttesen kerüljön további megvitatásra mivel komoly érdeklődésre lehet számítani a témával kapcsolatban, a magyar elnökség alatt számos munkacsoportülést és egyéb magas szintű egyeztetést terveztünk a dekarbonizációs stratégia különböző elemeinek megvitatására. Az első véleménycserére közvetlenül a jelentés megjelenése után a márciusi környezetvédelmi tanácsülésen kerül sor. Március 24-től 26-ig informális miniszteri talál, szintű találkozót szervezünk Budapesten, ahol folytathatjuk a véleménycserét és az álláspontok közelítését. A jelentés tartalmától és a tárgyalások eredményeitől függően a téma ismét napirendre kerülhet a júniusi környezetvédelmi tanácsülésen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnökségünk alatt törekszünk arra, hogy megfelelő mederbe tereljük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzését és a kockázatának vizsgálatát. Az Európai Parlament a Cancúni konferencia előtt elfogadott egy határozatot, amelyben az EU jelezte, hogy feltétel nélkül és egyoldalon is kész szigorítani 20%-os vállalását 30%-ra, amelyet számos tagállam támogatott, ám konszenzus a mai napig nem született a kérdésben. A 2010. októberi környezetvédelmi tanácsülésen a tanács felkérte az Európai Bizottságot további elemzések készítésére, valamint annak megvizsgálására, hogy tagállami szinten milyen költségekkel és kockázatokkal jár a vállalás. A 2010. novemberi Európai Tanács felkérte a tanácsot, hogy márciusi Európai Tanácsülésre készítsen jelentést a témáról, amelyben a Cancuni klímacsúcs eredményeinek tükrében felülvizsgálják a kérdést. A bizottság további elemzéseit az év második felében tervezi megjelentetni. A magyar elnökségi programban megfelelő figyelmet kívánunk fordítani a 20%-on túli vállalás lehetőségeinek mérlegelésére és a tagállami álláspontok további közelítésére. Mint azt már említettem, a márciusban megjelenő útiterv a 2020-ig tartó középtávú időszakra is tartalmazni fog célkitűzéseket. Ez alapján felmérhetjük, hogy a 20%-on túli vállalás hogyan illeszthető be az Unió hosszú távú stratégiájába, és pontosabb képet kaphatunk arról, hogy milyen intézkedésekre van szükség egy versenyképes, alacsony széndiokszid kibocsátású európai gazdaság létrehozásához. Tatában vagyunk, hogy az EU kibocsátás csökkentési ambícióinak emelése változatlanul kiemelt közös célkitűzés, ezért a magyar elnökség alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy ebben a kérdésben is előre mozdítsuk a tárgyalásokat. Hiszen ezzel nem csak saját céljainkat szolgáljuk, hanem jelentősen hozzájárulunk a klímaváltozás leküzdésére irányuló globális erőfeszítésekhez is. Közös érdekünk a klímaváltozás elleni küzdelem, hiszen annak káros hatásait mindannyian érezzük. Messze menően indokoltnak tartjuk, hogy az előttünk álló és az Európai Unió egészére kiterjedő jelentős strukturális átalakításhoz meglegyen a megfelelő háttér. Soros elnökségként felelősségünknek érezzük, hogy feltérképezzük, milyen lehetőségek vannak a felzárkóztatási célok érvényesítésére a dekarbonizációs folyamat hátterének megteremtésekor. Arról biztosíthatom Önöket, hogy soros elnökségként konstruktívan kívánunk hozzájárulni a vitához. Végezetül programunkból láthatják, hogy Magyarország olyan soros elnökségi program kialakítására törekedett, amely szorosan illeszkedik az uniós klímapolitikai célkitűzésekhez, nagyban épít a leköszönő belga elnökség eredményeire, és szorosan együtt kíván működni a soron következő lengyel elnökséggel, közös uniós céljaink és érdekeink előmozdítása érdekében. Programunk sikeres megvalósítása érdekében számítunk a bizottság, a tanács és a tisztelt képviselő hölgyek és urak támogatására. Az önökkel való folyamatos eh, interaktív együttműködés nélkül a magyar elnökség, a klímaváltozással kapcsolatos céljait nem fogja tudni elérni. Úgyhogy nagyon erőteljesen szeretnénk építeni az önökkel való folyamatos, rendszeres együttműködésre, konzultációra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ja, vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, für die Köszönöm szépen, tisztelt eh, miniszter úr! tanácsi elnök úr, hogy bemutatta a programot. Azt gondolom, hogy az ön minisztériuma kiválóan strukturált minisztérium, a régiók fejlesztése, az ön, a területek fejlesztése, ezt összekombinálni a klímaváltozással, ez modern felépítés, modern szerkezet, ennek van jövője. Figyelemmel kísértük azt, hogy ön mit tervez, önök mit terveznek, az Európai Unió stratégiát már Dél-Afrikára akarják orientál, orientálni, közben magunkra is koncentrálunk, az Európai Unióra is koncentrálunk. Tudjuk, hogy 2050-ig mit kell elérnünk, ezt az Európai Tanács már elfogadta. Most arról van szó, hogy közben addig mit csináljunk, mi a köztes stratégia, lépések, neveztegessük az időt. Hiszen ebben az évtizedben rengeteg feladatunk lesz, különben nem lépünk előre, és nem érjük el a 2050-es célt. Nos, nagy az érdeklődés a kollégák körében. Sok a kérdés. Háromnegyed, ig van időnk. Sajnos úgy, mint tegnap, csak másfél percet tudok, másfél percet tudok adni a kollégáknak a kérdésfeltevésre, vagy a kommentárra. Richard Széber kezdi a néppárt nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, miniszter úr, hogy itt van a körünkben, és gratulálok Olajos Péternek, az államtitkárnak, aki itt volt nálunk a szakbizottságban, és nagyon sokat tett a változás elleni harcban. Nagyon szép ez a program, ambiciózus, ami azonban egy kicsit hiányzik nekem, az az, hogy hogy néz ki a finanszírozás, ha erre ki tudna térni? Ezek az intézkedések költségekkel járnak, és vannak olyan tagállamok, nem akarom ezeket megnevezni, amelyek, hát nem épp, amelyeknek a kincstára nem csurdol, csordul túl a pénztől, úgyhogy azt kérdezem, hogy hogyan akarják megközelíteni ezt a finanszírozást. Nagyon sok tagállamban ugye forró levegőt, hat ért árusítanak, hogyan akarják elérni a való valódi klímaváltozási intézkedések bevezetését. Ami a finanszírozást, kankoni finanszírozást illeti, 100 milliárdról van szó 2020-ig. Ez hatalmas összeg, ezt fel kell osztani a tagállamok között, és a magángazdaság, gazdaság között milyen javaslataik vannak ezen a területen. Ön emellett erőforrás miniszter is, és náluk nagyon fontos a, a vízpolitika a magyar elnökség prioritásaiban. Egy elégedettek-e a blueprinttel, amelyet éppen elő, amely éppen előkészítés alatt van, vagy terveznek-e más pontokat? Köszönöm szépen a vízpápánk. A Azonban ez a kérdés Fazekas miniszter úrnak a kompetenciájába is tartozik, úgyhogy a vízkérdésben várjuk majd Fazekas úr válaszát, ezt megspóroljuk, ezt a kérdést a következő fordulóra. Matthias? Grút úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A kankoni tárgyalások végül is jobb eredményre vezettek, mint ahogy azt vártuk, de rosszabbra, mint amit reméltünk. Egy klímaváltozási csomagot fogadtak el, és az Európai Uniónak is van egy ilyen csomagja, és ez vonatkozik a légiközlekedésre is. Azt látjuk azonban, hogy az IAEO, illetve más nemzetközi légi közlekedési ágazatok azt próbálják elérni, hogy más közlekedési ágazatokat, például a tengeri közlekedést is bevonjuk a kibocsátás rendszerbe. Aztán az IMO, itt a tengeri politikában az IMO felelős, ugye az Európai Bizottság a közleményében azt mondta, hogy várjuk az év végéig a, a határidő lejártát, és saját javaslatokat nyújtunk be. Kérdezem, hogy milyen ágazati javaslatok lehetnek a magyar elnökség alatt, ami pedig a 30%-os célt illeti. A klímacsomagban megállapodtunk abban, hogy ha több más ipari nemzet is együttműködik, akkor 30%-ra növeljük a csökkentési célokat. Mi a helyzet a széndiokszid kibocsátás áthelyezésével, a carbon leakage-el? Ezt hogyan látja a magyar elnökség? Elemezték-e ezt? Az év első felében feladatunknak tekintjük mi azt, hogy ebben a témában saját kezdeményezésű jelentést készítünk. Hogyan látják ezt a tanácsban, milyen viták folynak ebben a témában. Köszönöm szépen. Rita Manav következik az Áldétól. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Illetve köszönettel tartozom a magyar miniszter úrnak is a kiváló program bemutatáshoz. A kérdésem pedig az építőanyagokkal kapcsolatos politikára vonatkozik. Ez egy rendkívül fontos terület, Például a szénmegkötés esetében is ez rendkívül fontos. A fa egy megújuló energiaforrás, újrahasznosítható, és nagyon fontos a szénmegkötés szempontjából a fa használata. Egyre nagyobb mértékben használhatjuk a fát, és így ez az erdő gazdaságot is emelheti, és megfelelő forráskezelést igényel. Másik kérdésem az erdészeti ágazaton belül a jelölésekkel kapcsolatos. Elképzelhető-e, hogy egy, egy harmonizált tanúsítványrendszert hozzunk létre az erdőgazdaság területén? Harmadik kérdésem pedig az energiahatékonysággal kapcsolatos. Ez rendkívül fontos az épületek, illetve az építőipari ágazatban a fa felhasználása szempontjából. Nagyon jó lenne ezen a területen is az energiahatékonyság megvalósítása. Fontos a felhasznált építőanyagok életciklusára való odafigyelés. Köszönöm szépen egyértelmű, hogy Finnországból jön a kollega, amely ország ugye gazdag erdőkben és fa, faanyagban, ez a kérdés is részben Fazekas úr kompetenciájába tartozik, lehet, hogy ő fog majd válaszolni rá. Ami a zöldek frakcióját illeti, az Aykut következik most. Köszönöm szépen, melegen üdvözlöm miniszter urat itt az Európai Parlamentben. Zöldként, zöldekként ambiciózus éghajlatprogramot várunk öntől, ezt is kaptuk. Lenne egy-két konkrét kérdésem. Természetesen a következő időszakban nagyon fontos, hogy a, egyrészt ott van a két, két fokos kötelezettségvállalás, illetve a nemzetközi kötelezettségvállalások, hogyan fogjuk e között zárni a szakadékot. Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok részéről föl kell ismerni, hogy a és ugye ezt a Dorbani konferenciára gondolok, az Egyesült Államoktól nem várhatunk sokat, tehát nem tudom, hogy hogyan, hogyan gondolkozik ezekről a tárgyalásokról. Várom a stratégiai elképzelését Brazília, Kína, India kapcsán. Kérdésem pedig az, hogy a feltörekvő gazdaságok kapcsán hogyan próbálja zárni a kétfokos kötelezettségvállalás és a saját kötelezettségvállalásaink közötti különbséget. Azt várjuk más országoktól, hogy lépjenek, természetesen akkor az Európai Uniónak is lépnie kell. Üdvözlöm azt, hogy a júniusi tanácsülésen következtetéseket kívánnak levonni a 30%-ot illetően is. Természetesen az energiahatékonyság ez nagyon fontos kérdés számunkra. Az Európai Parlament kötelező értékű célkitűz, kötelező érvényű célkitűzéseket kíván bevezetni, és ebben elmaradunk. Nem tudom, hogy hogyan kívánnak meggyőződni az energiahatékonyságban történő előrelépésről, illetve hogyan kapcsolja ezt a, a több éves pénzügyi kerethez a közlekedés, illetve a lakáskérdés tekintetében is. Köszönöm. Barbara de Köszönöm, Barbara de Brun következik a GUE részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék, szeretném üdvözölni a miniszter urat. Üdvözlöm kor, korábbi kollégánkat, államtitkár urat, Olajos urat is sok szeretettel. Az én kérdésem szintén a nemzetközi napirenddel függ össze. Ön azt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy jogilag kötő érvényű egyességre kerüljön sor, és világos jelzéseket kell adni a feltörekvő gazdaságok számára is. Az Európai Unió azonban nem az amerikai Egyesült Államok nyelvén beszél, akik azt mondják, hogy ugyanazokat a követelményeket kell megfogalmazni a feltölekvő társadalmak, országok szempontjából is. Ezt ön hogyan látja, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a feltörekvő gazdaságokkal együttműködjünk, és az USA-val is együttműködjünk a Durbani konferencia előtt, előkészítésében. Mi a helyzet? Az Európai Unió hogyan vélekedik Indiáról, és Ramás urat hogyan próbálja támogatni abban, hogy pozitív szerepet játszon a hazai nehéz körülmények ellenére. Azzal kapcsolatban tehát, hogy a feltörekvő államok milyen kötelezettséget vállalnak. Emellett pedig Ájkut kollégám kitért a 20 százalékos célkitűzésre és a kötelező érvényű energiahatékonysági célkitűzésre, ehhez is kapcsolódnék. Áder János következik. Ahhoz képest, hogy viszonylag kevesen vagyunk a bizottság ülésén, a bizottság tagjai között itt záboroznak a kérdések. Kérdés, hogy lesz -e elég idő, 20 perc arra, hogy a miniszter úr megválaszolja. Én csak egyetlen kérdést szeretnék feltenni a kollégáknak, ez nem lesz új. Az elmúlt másfél évben többször beszéltünk erről. Kiotó. A miniszter úr is beszélt a kiotói jegyzőkönyv jövőjéről. Sok alkalommal volt már módom elmondani itt a bizottságülésen és plenáris ülésen is, hogy van egy probléma, ami megosztja az új tagországokat és a régi tagországokat az újonnan csatlakozott országokat, és megosztja a bizottságot és az Európai Parlament jó néhány képviselőjét is. Miről van szó? Ugye az a törekvés, vagy legalábbis a bizottságnak az a törekvése, hogy a a CO2 kvótákat ne lehessen 2012 után értékesíteni. Én ezt méltatlannak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartom a volt szocialista országok szempontjából, és azt szoktam mondani, hogy Magyarország, Lengyelország, Románia és a többi ország megfizette már az árát a kiotói jegyzőkönyv aláírásának messze túl teljesítettük a vállalásainkat, olyannyira, hogy a csatlakozásunk nélkül az Európai Unió a saját vállalását nem teljesíthette volna. Kérdésem az, hogy vajon a magyar elnökség a mondhatnám azt is, hogy ponton vagy bizonyos szempontból megmerevedett álláspontokat ki tudja vajon mozdítani az eddigi pozícióból, lehet-e itt valamilyen eredményt elérni? Úgy tudjuk, hogy a szociális, volt szocialista országok, Magyarország, Lengyelország, Románia vállalták azt, hogy ha megmarad 2012 után a CO2 kvóta értékesítésének lehetősége, akkor egyrészt ez bizonyos feltételekhez kössék. Köszönöm szépen. Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la sua presenza. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a miniszter úrnak az, hogy eljött hozzánk a mai ülésre. Kicsit szeretnék visszafelé haladni, hogyha megengedik. Nem hiszem, hogy lehet éghajlatváltozási megállapodásra jutni, anélkül, hogy választ adnánk a báli nyilatkozatra a közös, de különböző felelősségvállalást illetően számomra ez a legfontosabb kérdés. Aztán egy másik kérdés az, hogy a kötelező érvényű célkitűzéseket fogadjunk el. Ez is egy kardinális ügy. Ez pedig azt jelenti, hogy a szuverenitás elvével kell szembesülnünk, hiszen ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az éghajlatváltozás tekintetében függünk egymástól. Különösen fontos ez ezen a területen. Szeretném tudni, hogy hogyan szeretné feloldani ezt a sakmat helyzetet, ami az éghajlatváltozást illeti, a különböző éghajlatváltozási irányító bizottságokban célunk az, hogy egy olyan politikát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a megülő energiaforrások használatát. Köszönöm. Péter Líze, der sich... Peter Líze, kérdezte, hogy az energiahatékonyság is ide tartozik ebbe a tárcába. Igen, ide tartozik. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam úgy járni, mint néhány kollégám, hogy a kérdést egyszerűen továbbadják a másik miniszternek. Én voltam a jelentéstevő az energiahatékonyság témában itt a szakbizottságban, és ez a jövő heti csúcsnál egy nagyon fontos téma lesz. Aggódom amiatt, amit a tanács ott majd esetleg elfogadhat. A parlament kötelező célkitűzések mellett szállt síkra, a realitásban azonban valószínűleg nem sikerül olyan megoldást elérni, ahogyan azt a parlament szeretné látni. De még nagyobb aggodalmat kelt bennem az, hogy a különböző megbeszélések alapján úgy tűnik, hogy a tagállamok maguk nem akarnak felelősséget vállalni az energiahatékonysági cél elérésére, hanem egyszerűen a bizottságtól várják a megoldást. A GDP 1%-a kerül Európához az európai költségvetésbe, és ezt nyilván nem lehet mind energiahatékonyságért, energiahatékonyságra költeni a tagállamok esetében vannak, a tagállamok kezében vannak azok a pénzeszközök, amelyekkel meg lehetne ezt valósítani. Ha például adókedvezményekkel és más pénzügyi ösztönzőkkel próbáljuk rávenni az embereket az energiahatékonyság növelésére, akkor a tagállamoknak felelősséget kell vállalniuk. És nagyon fontos látni azt, hogy a tagállamoknak kell kötelezettséget vállalniuk, hogy tegyenek valamit az energiahatékonyságért, és ne csak az EU várják a megoldást, hiszen máskülönben ez a téma nem fog előre jutni. Köszönöm. Köszönöm. Horst Nelhát teszi fel az utolsó kérdést. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, miniszter úr. A fejlődő országoknak nyújtott finanszírozás, finanszírozási eszközöket érinti a kérdésem. Azt mondtuk, hogy mi okoztuk azt, hogy a fejlődő országokban szegénység van most, és az AKC ülésen is sokat beszélünk erről. Azt gondolom, hogy egy kicsit világosabbá kellene tenni ezt a témát. Kérdezem, hogy a magyar elnökség ezt a ezt hogyan látja? Hogyan látja azt, hogy a fejlődő országokat támogassuk új eszközökkel a klímaváltozási célok elérésében másodszor? a kibocsátás kereskedelemben vannak bizonyos problémák. Vannak itt, ráadásul bűncselekményre is sor kerül, tanúsítványokat állítanak elő, árusítanak, és ebből nagyon sok pénzt szereznek egyesek. Hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ezt megszüntetni? Új rendszerre van-e szükség, vagy csak a régit kell kiigazítani? Jó kérdés, mondja az elnök biztos jó válasz lesz rá. Ami a finanszírozást illeti, ön említette, miniszter úr, hogy a középtávú pénzügyi tervben is fontos a klímaváltozás az Európai Unió új finanszírozási szakaszában, pénzügyi tervében. Ezt kérdezem, hogy gondolnak-e saját külön költségvetési sorokra? A klímaváltozás céljára külön költségvetési sorokat terveznek-e van számos olyan ország, amely a klímaváltozás finanszírozását tűzte e, zászlajára, és e, ebben hasznos lenne esetleg a külön költségvetési sor, hogyha vannak ösztönzők, akkor hajlandóak az emberek vagy a tagállamok e, maguk is hozzájárulni a költségekhez. A középtávú pénzügyi tervezésben hogyan látják ezt? Sok kérdést kapott a miniszter úr, Tíz perce van körülbelül, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen. Előjáróban, e, miután teljesen nyilvánvaló, hogy 10 perc alatt ennyi kérdésre nem lehet érdemben válaszolni, hagyj jelezzem, hogy e, bármilyen formában a következő hat hónap során készen állok önökkel, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, konzultálni e, akár rendszeres meghallgatásra is kész vagyok, hogyha ezt igénylik, hogy menet közben is tulajdonképpen egy kvázi progress report formájában be tudjunk számolni a, a, arról, hogy a magyar elnökség alatt a meghirdetett prioritásokból, programból mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem, és hogy állunk. Ezzel azt gondolom, hogy erre nekünk is szükségünk van, nem csak önöknek, hanem fordítva is. Ezért szíves elnézésüket kérem, hogyha bizonyos kérdéseken csak röviden szaladok át, mert egész egyszerűen az idő keret ezt nem engedi meg, hogy részletesen válaszoljak. A finanszírozás, de készek vagyunk írásban is eh, válaszolni természetesen, amit tudom, hogy nem azonos a mostani szóbeli válaszsal. Ami a finanszírozás eh, eh, kérdését érinti, ugye egy számos aspektus fölmerült a Cancunban, ugye döntés született a rövidtávú finanszírozással kapcsolatos évenkénti jelentésről, valamint a Zöld klímaalap felállításáról. Ezekhez, ennek a feltétele, hogy a, a Dörben után működőképessé kell tenni ezeket az alapokat. Ehhez azonban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a felállítandó átmeneti bizottság és a felek közötti megfelelő kommunikáció biztosított legyen. A rövidtávú finanszírozás kérdéskörében fontosnak tartjuk a bizalom építését és az átláthatóságot az EU részéről jelentéstételi szinten. A hosszú távú finanszírozást illetően már Kopenhágában megállapodás született arról, hogy a fejlett országok 2020-ra együttesen évente 100 milliárd dollár volumenű finanszírozási forrást mobilizálnak különböző forrásokon keresztül. Cancúnban a részes felek megállapodtak abban, hogy a 100 milliárd dollár finanszírozás különböző forrásokból tevődik majd össze, úgyis, mint költségvetési forrás. Ez részben elnök úr felvetéséhez is kapcsolódik. Azt szeretném jelezni, hogy a magyarországi költségvetésben, a nemzeti költségvetésben a klímapolitika önálló soron szerepel. Tehát eh, Magyarország ebben a vonatkozásban már tett egy jelentős lépést előre eh, tehát költségvetési forrás, bilaterális és multilaterális források, beleértve az alternatív pénzügyi forrásokat is. Fontosnak tartjuk a szabadpiaci források bevonását ebbe a, ebbe a keretbe, hiszen nyilvánvaló, hogy itt hosszú távú gazdasági mozgásokról, befektetésekről, gazdaság átalakításról is szó van. A Klímafinanszírozási Állandó Bizottságnak egy olyan nem nehézkes operatív testületnek kell lennie, amely javítja a klímafinanszírozás koherenciáját és koordinációját, valamint hatékonyabbá teszi a pénzügyi folyamatokat, illetve az erőforrás mobilizációt. Azt is fontosnak tartom ezzel összefüggésben, hogy a, ami megint csak több kérdésben össze, összecsengett, hogy a klímapolitikának az energiapolitikával és közlekedéspolitikával szoros egységet kell alkotnia, és ennek a magyar elnökségi programban is tükröződnie kell. Ennek ennek nyilvánvaló nagyon jelentős költségvetési kihatásai lesznek a 2013-at követő új pénzügyi perspektívára eh, eh, vonatkoztatva. Tehát eh, azt gondoljuk, hogy itt azokat az alapvető stratégiai kérdéseket, amelyek az egyes területeken, nem csak a klímapolitikában, hanem például az energiahatékonyság európai finanszírozásában, az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseknek a kulcskérdése a finanszírozás és a költségveté, költségviselési mechanizmusok kialakítása a különböző tagországok közül, ami ma az egyik kritikus vitapont az energiapolitika területén, valamint a közlekedési fejlesztések eh, finanszírozása, részben szektorális eh, megoldása, részben pedig a kohéziós alapok eh, terhére, vagy azokon belül. Ez egy folyamatos vitakérdés az egyes ágazati formációkban is, illetve nyilván kulcskérdése lesz az új pénzügyi perspektíváról induló egyeztetéseknek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezeket szoros egységben érdemes nézni és kezelni, azzal, hogy, hogy nyilvánvaló a, a, az új pénzügyi perspektíva kidolgozásának a megindulása előtt nagyon nehéz lesz külön erről önmagában beszélni a, ami a, a víz problematikáját illeti, az részben e, válaszolnék rá, másrészt, mint vízgazdálkodás, az e, e, Fazekas miniszter úr területéhez tartozik, tehát ő nyilván részleteiben is tud válaszolni a, magyar, a magyar elnökségi szempontokra vonatkozóan. Azt azonban szeretném kiemelni, hogy a Duna stratégia, amely a a vízpolitikának az egyik eh, fontos eleme eh, az Európai Unión belül. Eh, a Duna stratégia az egy kiemelt prioritása a magyar elnökségnek. Magyarország is természetesen foglalkozik az éghajlatváltozás és a víz összefüggéseivel. A magyar szakértők alátámasztják azon aggályokat, amelyek a kankuni tárgyalások során elsősorban a fejlődő országok részéről merültek fel, és felhívják a figyelmet arra, hogy a vízügyi kérdéseket integrálni kell a klímatárgyalások folyamatába. Ennek lehetőségét egyelőre az adaptáció területén látjuk, de a vízkörforgással és a vízháztartás egyensúlyával kapcsolatos kérdések tulajdonképpen a mitigáció témaköréhez is kapcsolhatók. A vízzel kapcsolatos kérdés kiemelkedő fontosságát az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének negyedik értékelő jelentése is alátámasztja. A jelentés alapján várhatóan jelentősen megnő a vízhiány és csökken a terméshozam a már egyébként is nehézségekkel küzdő afrikai, illetve ázsiai országokban, valamint csökken majd a vízellátottság biztonsága Kelet-Ausztráliában, Új-Zélandon és Európában. Az északi térségek kivételével gyakorlatilag csak nem mindenütt. Közép- és Kelet-Európában a nyári időszak csapadékának csökkenése számottevő vízhiányt idézhet elő, évek óta komoly problémát jelent a szárazság. Az EU sérülékenységének csökkentése érdekében a nagyobb stratégiai jellegű kezdeményezéseken, például az EU adaptációs stratégiáján belül és azokon túl Magyarország további makroregionális és regionális szintű program kidolgozását és megvalósítását javasolja a Grute eh, képviselő eh, kérdésére válaszolva, ugye a légiközlekedés és a tengeri közlekedés eh, széndiokszid kibocsátásával kapcsolatos kérdést tett föl. Itt azt tudom jelezni, hogy nyilvánvaló a magyar elnökség várja a bizottság javaslatait, és a bizottsággal együttműködve önökkel való folyamatos konzultációban fog eh, javaslatot tenni ezzel kapcsolatban a, a téma kezelésére a különböző eh, szakértői és politikai fórumokon. A, a carbon leakage problémát különösen fontosnak tartjuk eh, az európai határországok, így a magyar gazdaság szempontjából is, különösen ennek már nyomait teljesen világosan látni, ahogy hazai, eredetileg hazai termelőüzemek vonulnak át más országokba, így különösképpen Ukrajnába, ami a, a, az Európai Unió keleti határai mentén komoly problémát jelent. A, az építőanyag kérdéssel kapcsolatban a képviselő asszony által felvetett kérdésben, ugye megint csak a részben egy erdőgazdasági kérdés, amire Eh, minisztertársam fog tudni válaszolni. Itt eh, teljesen világos számunkra, hogy eh, az erdősítés kiemelkedően fontos, mind ebből a szempontból, amiről beszélünk, mind pedig azoknak a, a megújuló energiaforrásoknak a felhasználása szempontjából is, amelyeket az energiahatékonysági programokban, úti tervekben terveznek az egyes tagállamok, illetve uniós szinten is, is tervezünk. Nagyon hasonló kérdés jött a, a külső klímatárgyalásokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal, illetve a feltörekvő országokkal kapcsolatos viszonyrendszer kérdésében, illetve az érvelésekkel kapcsolatban. Egyrészt nyilvánvaló, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a, a, a jelentős része az az ENSZ keretein belül folyik, és ennek megfelelően az, az ENSZ uh, uh, tárgyalások menetétől függően lehet az Európai Unió oldaláról is befolyásolni a kérdést az elnökséggel, ugyanakkor az elnökség szorosan együttműködik a bizottsággal, Hedegaard biztos asszonynal a nemzetközi tárgyalások esetében, és uh, folyamatosan részt veszünk ezeknek a tárgyalásoknak az előkészítésében, bonyolításában. Azt gondoljuk, hogy az, amit a bevezetőben elmondtam, magyar elnökségi prioritásként a, az elvek szintjén, ezeket az elveket szeretnénk folyamatosan érvényesíteni és érvényesülni, látni. Itt e, e azt gondolom, hogy a, e, azt, a, e, azt a törekvésünket, amelyel a, a feltörekvő országok, különösképpen a, a nagy kibocsátású, nagyméretű gazdaságok vonatkozásában Eh, konzekvensen érvényesítenünk kell ezeket az elveket, különben nem fogunk tudni egyességre jutni, és nem fogunk tudni valójában eh, előre jutni. A, az éghajlat eh, változással kapcsolatos egyik kritikus kérdés a, a 220 fokos kérdés, amelyet Eikap képviselő úr tett föl. Ezzel kapcsolatban a, a kormányközi testület soron következő ötödik jelentése a következő években jelenik meg, és ez alapján lehet majd megalapozottabban beszélni arról, hogy mely ambíciós szint mellett milyen eséllyel lehet elkerülni a veszélyes mértékű klímaváltozást. Erre vonatkozóan a Cancúni döntés megerősíti, hogy 2013-ban el kell kezdeni, és 2015-ig be kell fejezni a globális cél első felülvizsgálatát. Ebben azt feltételezzük, és abból indulunk ki, hogy az Európai Unióra komoly kezdeményező szerep kell, hogy háruljon. Mint ahogy nyilvánvaló abban is, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet, az eddig megismert ambíciós szintek együttesen jelentősen elmaradnak a 220 fokos tartáshoz szükséges mértéktől. Azt is fontosnak, azt is fontosnak tartjuk, és ez több kérdésben fölmerült. Az energia eh, eh, politikai egyeztetések során eh, rendkívül éles nézetkülönbség bontakozott ki a tagállamok között. Ez az egyik kérdésben gyakorlatilag meg is fogalmazódott a tagállamok szembenállása az alapkoncepcióval, hogy kötelező érvényű ajánlások legyenek az unión belül a különböző számok teljesítendő mértékek előírása, előírására vonatkozóan. Én nekem az a benyomásom azokból az előkészületi tárgyalásokból következtetve, amelyeken az elmúlt hetekben, hónapokban az elnökségre készülve részt vettem, hogy a tagállamok többsége nem támogatja a, a, a kötelező érvényű előírásokat az energiahatékonyság területén. Tehát most hangsúlyozottan az energiahatékonyságról beszélek. Bocsánat, hogy ezt nem tettem eh, teljesen tisztába. A, nyilvánvaló, hogy a, a, az egy fontos lépés lehet, hogy, eh, hogy eh, a kötelező célszámok azok hasznosnak bizonyulhatnak. Nagyon én azt gondolom, hogy az egy támogatandó dolog, hogy a parlament egy ilyen javaslatot támogat. Ez egyértelműen erős politikai jelzést jelent a tagállamok felé. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a, különböző gazdasági és egyéb megfontolásokból, még egyszer a tagállamok többsége még ezt nem támogatja, és azt gondolom, hogy a magyar elnökség ideje alatt, hat hónap alatt lehet dolgozni ezen a témán, de kétségeim vannak, hogy, hogy tényleges kompromisszumot ebben ennyi idő alatt el lehetne érni. A... Szeretnék még röviden kitérni a, ha még egy percet kaphatok a fejlődő országokkal kapcsolatos kérdéses Nelehát úrtól, a, amely a, a technológia transferre, az új eszközökre vonatkoztatva érvényesíthető. Azt gondolom, hogy a, a a fejlődő országokkal kapcsolatos kérdés az csak részben anyagi természetű, csak részben támogatási kérdés. Nagyon komoly lehetőségeket látunk olyan eszközök érvényesítésében, eh, amelyek nem csak anyagi természetű támogatásban eh, jelennek meg, hiszen ezekben az országokban olyan eh, szükséges átalakításokat kell végrehajtani, amelyekhez nyilvánvaló hogy sok esetben beruházásokra, anyagi támogatásra van szükség, de sok esetben nem. A kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban teljesen egyetértve Áder képviselő úr felvetésével megoldást kell találni a, a közép-kelet-európai országok jogos igényei és a környezeti integritás közös figyelembevételével. Ezeknek, a, a, ahogy a bevezetőben is említettem, komoly problémának látjuk, hogyha az az állapot áll elő, hogy a kiotói jegyzőkönyvnek nincs jogilag kötelező folytatása. Ezt komoly problémának kezeljük, amelyet kiemelten kell a magyar elnökség eh, ideje alatt eh, eh, képviselnünk. Bocsánat, még úgy látom, hogy egy kérdést kihagytam, Pródi úrra nem reagáltam. Itt a, a megújuló energiahasználat kérdése ez teljesen egyértelműen a magyar politika ebben a kérdésben hasonlóan a, a költségvetési elkötelezettséghez ebben a kérdésben is teljesen elkötelezett. Mi magunk önkéntesen emeltük a, a megújuló energia használati arányokat a magyar gazdaságon, e, magyar társadalmon belül, e, hiszen nyilvánvaló, hogy, hogy ezzel összefüggésben a megújuló cselekvési terveket ebbe az irányba kell vinni, másrészt azokat a, az új e, irányokat kell erősíteni, mint például a hidrogén hasznosítása, amely rendkívül fontos ahhoz, hogy a, az éghajlatváltozással eh, küzdeni tudjunk. Köszönöm szépen, és még egyszer hadd ajánljam föl, hogy eh, bármikor, eh, amikor több idő rendelkezésre áll, akármilyen formátumban készséggel rendelkezésre állunk a, meg egy, a megbeszélésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ja, Herr Ratspräsident, auch unser Tisztelt elnök úr, a mi részünkről is nagyon nagy köszönetet mondunk ezért az eszmecseréért, köszönjük a válaszokat. Azt hiszem, hogy ön és Alajos Péter úr bizonyosan rendelkezésre áll, hogy a parlament majd további vitákat folytat a témában. Ájkut úr, a jelentéstevünk a 20%-os és azon túlmutató csökkentésért, és ő már nagyon lelkes volt attól is, hogy ön meghallgatásra szeretne jönni. Február 28-án lesz egy ilyen meghallgatás, hogyha ön és az államtitkár úr ráérnek, akkor szívesen meglátjuk önöket itt ezen a meghallgatáson. Sok sikert kívánunk önöknek, szívesen együttműködünk önökkel, és meglátjuk majd, hogy mire jutunk az elkövetkezendő hat hónapban. Köszönöm.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 Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. Kedves kollégák, folytatjuk. A 30. napi rendi pont következik. Ein weiterer... Egy további eszmecsere következik a Magyar Soros elnökséggel. Ezúttal Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel, aki mint mondtam, a vidékfejlesztésért felelős, ami minket illet azonban itt most az élelmiszerbiztonságról és a környezetvédelemről fog beszélni. Ez két nagy témakör, amelyel a szakbizottságunk foglalkozik, és ami a környezetvédelmet illeti, hallottunk itt már néhány kérdést a vízgazdálkodásról, az erdőgazdálkodásról, a fakitermelésről, a biodiverzitásról. Nagyon sok témánk van, például erőforráshatékonyság, élelmiszerbiztonság. Rövid leszek, nagyon szeretettel üdvözöljük Önt itt a szakbizottságban, is érdeklődéssel várjuk az előadását, és utána pedig ismét kérdések, válaszok kérdés, ö, köre következik. Az Öné a szó parancsolja. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Önök bizottságában ismertethetem a magyar elnökségi programot. Engedjék meg, hogy elsőként a környezeti ügyekről szóljak. Szeretném világossá tenni, hogy a magyar elnökség számára a pénzügyi és gazdasági válság idején is rendkívül fontos a környezetvédelem, a fenntarthatóság. A tanács elnökeként is minden megteszek annak érdekében, hogy gyermekeinkre legalább olyan jó, de lehetőség szerint még jobb életfeltételeket hagyjunk örökül, mint amilyeneket mi kaptunk. A minőségi, előremutató környezetpolitika elválaszthatatlan a gazdasági fejlődéstől, és kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa versenyképes maradjon. Csak azok az országok, régiók lehetnek hosszú távon sikeresek, amelyek jól tudnak gazdálkodni az erőforrásokkal, és vigyáznak a környezetükre. Az unió jövőjét közös fellépésünk, az uniós politikák továbbfejlesztésével kapcsolatos elkötelezettségünk határozza meg. Hatékony, közös cselekvésben vagyunk tehát érdekeltek. Magyarország szorosan együtt kíván működni az Európai Parlamenttel elnökségi félévünk alatt. Nyitottak vagyunk az egyeztetésekre, bármely ügyről is legyen szó, kifejezetten parlamentbarát elnökséget kívánunk végigvinni. A magyar elnökség a környezeti ügyek területén több prioritást jelölt meg. Ezek közül elsőként a, vízpolitikát szeretném említeni. A 21. század stratégiai kérdése a víz, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Erre is figyelemmel kiemelten kell, hogy foglalkozzunk az unió vízpolitikájának jövőjével. Elengedhetetlen, hogy a közös agrárpolitika reformja során annak környezeti vetületére is megfelelő figyelmet fordítsunk. Tovább visszük a biológiai sokféleség ügyét is, uniós és nemzetközi síkon egyaránt. Folytatjuk a hulladék szabályozási munkát az elektronikai hulladékok kapcsán. Az Európa 2020 stratégia megvalósítása keretében Célunk az erőforrás hatékonyság előmozdítása. Szeretnénk előrelépést elérni az ipari baleseti kockázatokról szóló úgynevezett szevezó irányelv tárgyalásában. Legalább ennyire fontos a genetikailag módosított szervezetek köztermesztésének korlátozásáról és tiltásáról szóló vita folytatása is. Szintén elkötelezettek vagyunk annak bizonyításában, hogy az EU és tagállamai hatékonyan képesek megjelenni fontos nemzetközi eseményeken. Ezek közül kiemelném az ENSZ környezetvédelmi programjának kormányzó tanácsát, a Rio plusz 20 konferencia előkészítő bizottságát, az ENSZ fenntartható fejlődés bizottságának 19. ülésszakát. Fontos az Árhuszi Egyezmény részes feleinek találkozója, az új higany megállapodásról szóló egyeztetések, illetve a biodiverzitási tárgyalások is. Ahogyan az önök is jól láthatják, egy igencsak intenzív munkaprogrammal nézünk szembe elnökségünk fél éve alatt. Ettől függetlenül bízunk a hatékony együttműködésben az intézmények között, és abban, hogy képesek leszünk jó eredményeket elérni. Az Európai Parlamenttel való kooperáció kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy az említett ügyekben haladást érhessünk el, és hát mivel az agrártanácsnak is elnöke vagyok, azt hiszem, hogy ez lehetőség a munkák összehangolására, arra, hogy eredményesek legyünk. Röviden kitérnék az egyes szakterületekre. Az erőforrás hatékonyság és a fenntartható anyaggazdálkodás meghatározó egy zöldebb, hatékonyabb, modernebb és fenntarthatóbb Európa számára. A magyar elnökség követni kívánja a belga elnökség által megkezdett utat az Európa 2020 stratégia keretében, és az Európai Bizottság részéről érkező újabb kezdeményezések mentén. Különösen igaz ez az erőforrás hatékony Európa zászlóshajó nevet viselő közleményre, és az erőforrás hatékony Európát érintő úti tervre. Ez egy olyan széleskörű feladat, mely számtalan egyéb kulcsterületet ölel fel, így a fenntartható anyaggazdálkodást, a hulladékgazdálkodást, a vízgazdálkodást, vagy éppen az ökoinnovációt. Feltett szándékunk, hogy már márciusban a tanács munkája keretében megtegye első visszajelzését az Európai Bizottság zászlóshajó kezdeményezésével kapcsolatban. Emellett érdemben kívánunk hozzájárulni az említett témában a márciusi Európa Tanács üléshez. A hatodik környezetvédelmi akcióprogram értékelésének nagy jelentőséget tulajdonít a magyar elnökség, és várja az Európai Bizottság mielőbbi jelentését. A kibontakozó vita jelentős mértékben hozzájárulhat a sorrendben hetedik akcióprogramról, illetve tágabban a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést érintő programokról és stratégiákról folytatott gondolkodáshoz. A biológiai sokféleség kiemelt terület az Unió számára. Miután a bizottság kiadja az új EU biodiverzitási stratégiáról szóló közleményt, a tanács meg fogja kezdeni a vitát. A június 17-i környezetvédelmi tanácsra tervezzük a tanácsi következtetések elfogadását. Bízunk benne, hogy a közlemény időben megjelenik. Célunk, hogy a stratégia a közös agrárpolitikai reformmal és a közös halászati politika reformjával összhangban kerüljön elfogadásra. A stratégia várhatóan önálló fejezetként foglalkozik majd a mezőgazdaság, az erdészet, a halászat és az inváziós fajok kérdésével, melyek egyértelműen megjelennek az említett politikákban. A magyar elnökség dolgozni fog a hozzáférésről és a hasznok igazságos elosztásáról szóló Nagoyai konferencia eredményeinek végrehajtásán, a további erőforrások mozgósításának kérdéskörén. Célunk, hogy 2011 első félévében az EU és számos uniós tagállam, köztük Magyarország is aláírja a jegyzőkönyvet. Ezzel jeleznénk az unión kívüli országok felé, hogy mennyire fontosnak tartjuk ennek az új szabályozásnak a megszületését. Ez azért is kiemelt feladat, mert csak a megfelelő számú aláírás után lépett életbe a jegyzőkönyv, és indulhat meg az abban foglaltak végrehajtása. Az aláírása kiváló alkalom a 2011. május 2-13 közötti ENSZ fenntartható fejlődés bizottsági ülés. A magyar elnökség dolgozni fog a Kuala Lumpur Nagoya kiegészítő jegyzőkönyv végrehajtásán is, összhangban a biológiai biztonságról szóló Kartagéna jegyzőkönyvvel. A genetikailag módosított szervezetek kapcsán a legfontosabb téma a bizottság 2010. júliusában nyilvánosságra hozott javaslata. Ez nagyobb tagállami szabadságot biztosítana a génmódosított növények köztelvesztésének korlátozására vagy tiltására. A tanácsban zajló eddigi megbeszéléseken az álláspontok meglehetősen különböztek. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a tagállamok nagy többsége nyitott a témával kapcsolatos párbeszéd folytatására. A jelenlegi jogi környezettel kapcsolatos bizonytalanságok tisztázása nagyban segítené a munkálatok továbblendítését. John Daly biztos úr ígérete szerint az Európai Bizottság listát állít össze azokról az indokokról, amelyek alapján a tagállamok a GMO-k termesztését korlátozhatnák a saját területükön. Szeretnénk önökkel együttműködve elérni azt, hogy olyan jogilag megalapozott megoldást találjunk ebben az érzékeny témában, amely megfelel a tanács 2008. decemberi egyhangúsággal elfogadott következtetéseinek. Meggyőződésünk továbbá, hogy szükség van a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jelenlegi Európai Uniós engedélyezési rendszer áttekintésére is. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezeti kockázatértékelési útmutató felülvizsgálatának folytatását. Az engedélyezésre kerülő genetikailag módosított szervezeteket a lehető legszigorúbb feltételek mellett ki kell vizsgálni a környezeti és egészségügyi kockázatok szempontjából. A vízpolitika is kiemelt prioritásaink között szerepel a környezetügyek területén. Az Európa Bizottság, Európai Bizottság 2012-ben teszi közzé átfogó, az EU vízstratégiájára vonatkozó koncepcióját. A dokumentum váraton áttekinti a vízpolitika terén eddig hozott közösségi jogi eszközök végrehajtási helyzetét és hatékonyságát, és javaslatot fogalmaz meg a jobbítás érdekében. Elnökségünk célja a folyamat támogatása és ösztönzése. Elnökségünk alatt tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadtatni a vízkészletek védelme, az integrált fenntartható vízgazdálkodás témakörében a 2011. júniusi környezetvédelmi tanácsi ülésen. Ebben kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni az extrém időjárási helyzetek szakterületen belüli árvíz, aszály, vízhiány, belvíz és ágazatok közötti mezőgazdaság, területfejlesztés, területhasználatok integrált kezelésének fontosságára. A vízzel összefüggő úgynevezett ökológiai szolgáltatások szerepének hangsúlyozására, a vizek és ökoszisztémák kölcsönhatására, illetve a nemzetközi vízügyi együttműködések erősítésére tagállamok közötti és regionális szinteken is. ami a közös agrárpolitika zöldítését illeti, a kapcsolódás és a kölcsönhatások nyilvánvalóak a két szabályozási terület között. A gazdálkodási gyakorlatoknak hatásuk van a környezetre, és ugyanígy a biológiai sokféleséggel, a talajjal, a klímával, a vízzel és általában a természeti erőforrásokkal kapcsolatos intézkedések befolyásolják a jövő agrárpolitikáját. A fenntarthatóság azt követeli meg tőlünk, hogy ne éljük föl erőforrásainkat. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsfontosságú célkitűzésekként jelennek meg a közös agrárpolitika reformjáról szóló bizottsági közleményben, ezek biztosan a vita lényegi elemeihez fognak tartozni. Szeretném kiemelni, hogy a magyar elnökség a tanács környezetvédelmi formációjában is napirendre vette a témát. A március 14-i ülésen politikai vitát fog tartani, ezzel is hozzájárulva azokhoz a fontos tárgyalásokhoz, amelyek a közös agrárpolitika jövőbeni formájáról és irányairól szólnak. Időközben a mezőgazdasági tanács természetesen folytatja ennek az ügynek a vitáját, és reagálni fog a bizottság közleményére. A környezetvédelmi tanács eszmecseréje remélhetőleg segít majd rávilágítani arra, hogy a környezetvédelmi intézkedések például a biológiai sokféleség és az erőforrás hatékonyság terén hozzájárulnak a kap célkitűzéseinek megvalósításához. A magyar elnökség elkötelezett abban, hogy a kap reform során segítse azokat a folyamatokat, melyek az agrártámogatási rendszer egyszerűsítését szolgálják, egyszers mint a gazdálkodók kellően tág körét magukban foglalhatják. Fontos, hogy olyan reformot valósítsunk meg, amely nem növeli tovább a gazdálkodók adminisztratív terheit, hanem csökkenti a bürokráciát és átláthatóbbá teszi a támogatási rendszert. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait jelenleg a 2002-ben született irányelv szabályozza. Ennek felülvizsgálata 2008 eleje óta folyik, tekintettel arra, hogy a kedvező környezeti hatások elérésének érdekében, valamint az adminisztráció csökkentése érdekében hatékonyabbá kell tenni a jogszabályt. Feltett szándékunk, hogy ezügyben megállapodást érjünk el. A munka a javaslat számtalan területén előre haladott, bár vannak véleménykülönbségek fontos területeken. A szabályozás hatája, a begyűjtési célkitűzések vagy a gyártókkal kapcsolatos egyes kérdések ebbe a körbe tartoznak. Bizakodással tekintünk az Európai Parlamenttel való konstruktív együttműködés elé szeretnénk lezárni a tárgyalásokat a nem közúti mozgó gépjárművekre vonatkozó irányelv módosítás tekintetében. Ebben a témában is számítunk az Európai Parlament és a Bizottság konstruktív együttműködésére. A decemberben megjelent az ipari baleseti kockázatok kezelését célzó úgynevezett szevezó irányelv felülvizsgálatának tárgyalását megkezdtük. Szeretnénk megegyezésre jutni még ebben a fél évben. Biztos vagyok benne, hogy együttes erőfeszítéseinkkel előmozdíthatjuk és sikerre vihetjük Európa közös ügyeit. Szem előtt kell tartanunk, hogy kontinensünk sűrűn lakott, erősen iparosodott, a természeti erőforrásokat már évszázadok, nem ritkán évezredek óta rendkívüli mértékben igénybe vevő térség. Olyan fejlődésre van szükség, amely a környezetvédelmi és természeti értékekre fokozott figyelmet fordít, és azokat megőrzi a következő generációk számára. Az általam elmondottak is alátámasztják, hogy bőségesen vannak olyan témák napirenden, amelyek előrevetítik közös munkánk szükségességét. Várom önökkel ezt az együttmunkálkodást, bízom a sikeres együttműködésben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ja, vielen Dank auch unsererseits. Köszönjük mi is a tisztelt soros elnöknek, amiért ilyen átfogóan bemutatta a programot, nagyon sok témát említett, amelyeket a napirendre tűzött a magyar elnökség. Szerencsésnek tartom, hogy ön az agrártanácsot is vezeti, hiszen az Európai Unió agrárpolitikájának reformja nagyon sok vetülettel rendelkezik, amelyek érintik a környezetvédelmi témákat is, amelyekkel ez a szakbizottság foglalkozik. Sok sikert kívánok a munkához, és mi is hozzájárulunk majd mindehhez az általunk készített jelentéssel. A nagyon örülök, hogy említette a megvalósítását a Nagoya jegyzőkönyvnek. Nagyon fontos, hogy Európa ezt minél előbb megvalósítsa, benne tartalmazott intézkedéseket, annak érdekében, hogy a genetikai erőforrásokkal kapcsolatos intézkedésén hitelesek legyenek. Úgy gondolom, hogy csak egyetlen egy ország létezik a világon, nevezetesen Norvégia, amely jogalkotásával is támogatta ennek a megvalósítását. Norvégiában már több éve létezik egy ilyen törvény, amely szabályozza mindezt. Meglátjuk, hogy miután az összes EU-s tagállam ratifikálta majd ezt a jegyzőkönyvet, hogy aztán sikerül-e jogalkotási munkát is végezni ezen a téren. Nagyon sokan szeretnének kérdezni öntől, hiszen ez egy nagyon széles témakör. Még egy delegációt üdvözölnék azért először. Üdvözöljük a Közép-Afrikai Monetáris és Gazdasági Unió delegációját itt a Környezetvédelmi Bizottságot látogatják meg itt az Európai Parlamentben. Üdvözöljük Önöket, köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Europe and Africa, there's close relation. Szoros a kapcsolat Európa és Afrika között, és az Európai Parlament nagy mértékben elkötelezett az afrikai országok irányában. Üdvözöljük Önöket! Kezdjük a kérdések körét. A víztémát már említették, Richard Zéber nagyon örül, mert ő koordinátorként felteheti az első kérdést. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az éghajlatvédelemnek két vetülete van, egyrészt a mitigáció, másrészt az alkalmazkodás, és az alkalmazkodás esetében a vízgazdálkodás nagyon-nagyon fontos. Feltettem már a kérdésemet az előző felszólalónak, de nagyon örülök, hogy most az illetékes miniszterhez intézhetem kérdésemet, is nagyon örülök, hogy a magyar elnökség nagyon fontos helyen kezeli a vízgazdálkodást. A legtöbb döntés, amit a vízgazdálkodás területén meghoznak, általában a az illetékes szakemberek nélkül hozzák meg. A mezőgazdaság az a terület, amely Európában főként fontos az ivóvíz források tekintetében. Említette a közös agrárpolitika reformját. Szeretné-e a különböző víz által érintett területeket összefogni, nagyon fontos lenne a minőségi célok meghatározása, és nagyon fontos lenne különböző támogatások fizet, kifizetése egy jó vízgazdálkodásért. Ön is tudja biztosan, hogy a közép-kelet-európai térséget is érinteni fogja a vízhiány. A második kérdésem a biodiverzitást illeti. Milyen konkrét tervek vannak arra, hogy a biodiverzitási programok finanszírozását megalapozzák, és Eszter de Lange nevében szeretném feltenni a következő kérdést. Arról számolt be nekem, hogy Bulgáriában köröm, száj és körömfájás tört, járvány tört ki. Mit szeretne tenni a magyar elnökség ezzel, ebben a kérdésben? Elnök, köszönöm szépen. Szeretném még egyszer világosan tenni, hogy két kérdéskörünk lesz. Egyrészt környezetvédelem, a vízgazdálkodási kérdésekkel és hasonlókkal, más részt, a második körben rátérünk az élelmiszerbiztonságra, hogy egy kicsit el tudjunk igazodni a sok témán. A következő kérdést pedig Tabajdi Csaba teszi fel a környezetvédelem kapcsán, parancsoljon. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy a magyar elnökség a vízgazdálkodás stratégiai kérdésnek tekinti. Itt már Zéber kolléga utalt rá. Az elsivatagosodás, a vízhiány az nem csak a mediterrán országokban jelent komoly <clears throat> problémát, hanem például Közép-Európában is, szűkebb pátriában a Dunatisza közén, a homokhátságon. Az kérdésem a részben erre vonatkozik, hogy ön, mint környezetvédelmi és mint mezőgazdasági miniszter, vidékfejlesztési miniszter, milyen kezdeményezéseket kíván tenni a tanácsban, másrészt most indul az Európai Unió második nagy makrorégiója, a balti makrorégió után a Duna stratégia, és ez a magyar elnökségnek egy prioritása. Ez 12 országot érint, ebből 8 uniós tagállam. A Duna stratégia esetében fölmerül a Duna hajózhatóságának a problémája, különösen Magyarországon, illetve a dél-dunai szakaszon. Hogyan lehet a hajózhatóságot javítani, amely egyszerre lenne érdeke a magyar agrárgazdálkodóknak, tehát mint mezőgazdasági miniszter abban lenne érdekelt, hogy az agrárlogisztikai problémák megoldódjanak, ugyanakkor ennek vannak környezetvédelmi vonatkozása is, hogyan lehet sokszor egymással ellentmondásban lévő szempontokat harmonizálni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az Álda részéről Gebrandi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Fazekas miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és eh, bemutatta programját, méghozzá sokkal ambíciózusabban, mint annak az írásos formája, amit persze korábban elolvastam. Ezt nagyon, nagyon pozitívumnak tartom, és remélem, hogy ez a személyes kötelezettségvállalás tükröződik majd a következő hónapok munkájában. A biodiverzitásra szeretnék rákérdezni. 2010 az ígéretek éve volt számomra, és ennek a csúcsa a nagolyai találkozó volt, ahol a nemzetközi közösség nagyon sok ígéreteket tett ígéretet tett. 2011 azonban a cselekvés megkezdésének éve. Lehet, hogy ez még fontosabb, mint az ígéretek, hiszen tíz évvel ezelőtt nagyon sok ígéretet hallottunk a biológiai sokféleség területén, nem tartottuk be ezeket. Nagyon fontos tehát a biodiverzitás a közös agrárpolitikában, a halászati politikában, és az is nagyon jó, hogy a Nagoya jegyzőkönyvet ratifikálni kívánják. A kérdésem a másik dokumentumra, a stratégiai dokumentumra vonatkozik Nagoya kapcsán. A következő tíz esztendőben a támogatásokat, azokat a támogatásokat szeretnénk kiiktatni, amelyek a biodiverzitás negatívan érintik. Milyen tervei vannak annak érdekében, hogy 2011 a cselekvés éve legyen ezen a területen is? Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek részéről. Következik most Hászi képviselőasszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon örülök annak, hogy a víz stratégiai fontosságú kérdés a magyar elnökség számára. Közvetetten ehhez kapcsolódik a kérdésem, de kérdés kapcsolódik a magyarországi e, Európai Uniós jogszabályok megvalósításához is. Mindannyian hallottunk a vörös iszap katasztrófáról, ugye ez tavaly ősszel történt Magyarországon. Októberben ellátogattam erre a területre, és találkoztam Illés Zoltán államtitkár úrral, aki szintén itt van körünkben. A látogatást követően a bizottsággal kapcsolatot tartott a Környezetvédelmi Bizottság, és kiderült, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsági jogszabályok, az Európai Uniós jogszabályokat másképp értelmezi, mint a bizottság két kérdésben. Legalább egyrészt a a hulladék irányelv alkalmazható-e, avagy sem. Az egyik, a bizottság azt mondja, hogy igen, a magyar fél azt mondja, hogy nem. Hogyha alkalmazható a kitermelési hulladékra vonatkozó irányelv, akkor ezen, ezen ennek kapcsán vannak biztonsági intézkedések, amelyeket meg kell hozni. Másik kérdés, hogyha különbözőképpen értékelik ezt az esetet, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy veszélyes -e az alumínium hulladéka vagy nem. A bizottság szerint ez veszélyes, mert korrózív, a magyar fél szerint nem. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a múlt héten a katasztrófáért felelős cég új engedélyt kapott 2018-ig. Kérdésem a következő a magyar kormány meggyőződött-e arról, hogy a bányászati kitermelési hulladék irányelvet megfelelően alkalmazák-e, és megfelelő tanúsítványt kap-e ez a hulladék? Grazie. Io vorrei sapere qual è la posizione relativa... Oreste Rossi képviselő következik. Érdekelt volna, hogy mi a magyar elnökség álláspontja a szennyezett térségek szanálásával kapcsolatosan. Létezik egy erre vonatkozó irányelv, azonban vannak olyan községek, amelyek egyáltalán nem tartják be. Főként itt nagy, nagyon szennyezett városokra gondoz, gondolok. És ez aggodalommal tölt el. Különösen az én régiómban vannak olyan toxikus és karcinogén rákkeltő anyagok tárolók, anyagokra tárolók, ahol a vízben nagyon nagy a szennyezés, például nyolcszoros a víz szennyezettsége, mint amit megengedne a felső határérték. Ez összefügg az élelmiszerbiztonsággal is, hiszen a vízzel gyakran állatokat etetnek, itatnak. Ezek az anyagok tehát a földből, a talajból az ibóvíz készletekbe kerülnek, ez egy katasztrófa. 70 különböző anyagról van itt szó, amelyek végül a folyókba, tengerekbe kerülnek. A kérdésem egészen egyszerű. Önök szándékában áll-e, hogy ennek az irányelvnek a megvalósítását tovább előmozdítsák a tanácsban, annak érdekében, hogy minden országban legyenek megfelelő biztonsági intézkedések, szabályok, és hogy ezeket a területeket, szennyezett területeket jogilag kötelező módon megtisztítsák, hiszen máskülönben ez kihatással van az egész környezetre és a táplálékra is. Sajnos az elnök asszony nem a mikrofonba beszél. Miniszter úr, kérjük, hogy válaszoljon az első kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Örülök az érdeklődésnek, amely a kérdések formájában is megnyilvánul a magyar elnökségi eh, munkaprogrammal összefüggésben. Ami a eh, vízgazdálkodást, eh, biodiverzitást illeti, hát több kérdés is volt, amely ezeket a témákat érinti. El szeretném azt mondani, hogy a bizottság előre elfogadott munkatervében az elkövetkezendő időszakban a víz nem szerepel túl nagy hangsúlyjal. Elképzelhető, hogy a magyar elnökségi fél év alatt nagy valószínűséggel nem kerül sor jogalkotási javaslat előterjesztésére. A bizottság 2012-re kívánja áttekinteni a vízpolitika terén eddig létrehozott közösségi jogi eszközök végrehajtási helyzetét és hatékonyságát, különös tekintettel a 2060-as e, vízkereti nyelvre, illetve az ennek keretében elkészített vízütő gazdálkodási tervek jogszabályi megfelelésére, a klímaváltozás okozta problémák kezelésére. Ennek eredményeként az Európai Bizottság majd 2012-ben fogja közétenni, átfogó EU vízstratégiájára vonatkozó dokumentumát, a blueprintet, és tesz javaslatot az esetleges szükséges további közösségi jogi szabályozás létrehozására. A magyar elnökség vízprioritási területének kiemelt célja e folyamat támogatása és ösztönzése, és ennek érdekében a vízpolitikai érdekeknek az összehangolása. Tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadni, a vízkészletek védelme, integrált és fenntartható vízgazdálkodási témakörben a 2011. júniusi környezetvédelmi ülésen, úgy, ahogy azt már említettem. Nagyon fontos az, hogy az ivóvizek minőségi követelményeivel foglalkozó irányelv módosításával kapcsolatos eh, tervezeten jelenleg a bizottság dolgozik és hát itt elképzelhető, hogy a magyar elnökségi fél év alatt további elnökségi feladatunk nem lesz. A felszíni vizek szempontjából veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv felülvizsgálata 2010. decemberi határidővel volt esedékes. Jelenleg a szakmai alapanyagot a bizottság némi késéssel készít elő, reméljük, hogy ezt majd hamarosan tanulmányozhatjuk. a vízhatékonyság kapcsolatos szakmai szempontokat különböző projektek eh, keretében kívánjuk majd áttekinteni, amelyek a blueprint folyamathoz kapcsolódnak. Ezeket a törekvéseket az elnökség is üdvözli. Ami a Rossi képviselő úr által föltett kérdés illeti, eh, itt eh, nincs jelenleg tervezett előterjesztés, de azt hiszem ennek a problémának a fontosságával valamilyen, valamennyien együtt érthetünk, hiszen a vizek védelme az egy elsőrendű európai érdek. Biodiverzitással kapcsolatos kérdések hangzottak el. Itt már említettem azt, hogy számítunk a Nagoyai jegyzőkönyv aláírására, és hát a magyar elnökségnek lesz alapvető feladata az EU álláspont kialakítása a jegyzőkönyv kormányközi bizottságának első ülésére, ez 2010. júniusában lesz tanácsi munkacsoporti üléseken, amelyhez az ülések előtt tartandó informális szakértői megbeszélések nyújtanak segítséget. A végleges EU álláspont alapján kell tárgyalnunk a kormányközi bizottság ülésén. A finanszírozás kérdéséről azt szeretném elmondani, hogy a magyar elnökség feladata lesz a pénzügyi források mozgósítási stratégiájának végrehajtásáról, a tagállamok közötti párbeszéd elindítása, és az Európai Bizottsággal és, az, és a belga elnökséggel közösen elkezdtünk kidolgozni egy olyan dokumentumot, amely a pénzügyi forrás mozgósítási stratégia egyes lépéseit taglalja. Ide kapcsolódik még az a közlendő, hogy Potocsnik biztos úr tegnapi meghallgatásán az erőforrás hatékonyságról elhangzott bizottsági megközelítést előremutatónak tartott a költséghatékony Európa irányába való elmozdulás minden szakpolitikára komoly feladatot ró, és a meglévő jogszabályok végrehajtása, a piaci eszközök alkalmazása, a fenntartható termelési utak elősegítése nagyon fontos számunkra. Támogatjuk a bizottsági kezdeményezéseket. Duna stratégiával összefüggésben Duna stratégia egy nagyon fontos kezdeményezés, a Dunavölgyi országokat érintő, de azt hiszem, hogy mint a projekt is lehet, amely más térségek számára is hatékony, koherens koncepciót vázolhat fel. A rendelkezésre álló EU és tagállami források, egy egységes koncepció, összehangolt fejlesztési prioritások és közös projektek révén e, lényegesen nagyobb eredményt hozhatnak e, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a területi kohézió környezetügy terén. Fontos szempont a program átláthatóságának biztosítása, az együttműködés erősítése, valamint az, hogy az egyes programokban az érintett országok a közös felelősség és érdekeltség alapján önkéntes módon vehetnek részt. Nagyon sok jelenlegi és eredményes együttműködés van, így a 2002. évi budapesti kezdeményezés, a Tisza Fórum, Kárpátok Egyezmény, határvízi egyezmények aktív szerep a Duna Védelmi Bizottságban. Különös jelentőségűnek tekintjük, hogy a Duna stratégiával kapcsolatos tanácsi következtetések elfogadására a magyar elnökség idején kerül sor. Ezért is készek vagyunk a koordinációra, az együttműködésre. Jó néhány kérdés felvetődik a Duna állapotával, közlekedésben betöltött szerepével összefüggésben. Meggyőződésem, hogy a legfontosabb a vízminőség védelme, a környezet, eh, környezeti állapotok védelme, illetve azok javítása. Egyetérthetünk abban is, hogy egy, ha a mobilitásra, a közlekedésre figyelünk, akkor egy környezetkímélő megoldásokat, a környezetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. Fontos természetesen a hajózhatóság feltételének a javítása, de szigorúan az adott folyószakaszok adottságai függvényében szemlélendő, összhangban az EU víz keretirányelvben, Natura 2000 halászatra vonatkozó irányelvekben megfogalmazott követelményekkel. Nekem egyébként is az a véleményem, hogy ha már a hajózásról beszélünk, hogy megfontolandó, hogy a hajókat alakítsuk a folyóhoz, ne a folyót alakítsuk át a közlekedési szempontok miatt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, erdészetre vonatkozó kérdés is elhangzott korábban. Örülök annak, hogy ez fölvetődött, hiszen bár az erdészet az nem egy erős uniós közös politika, alapvetően a nemzeti szabályok érvényesek, de a jelenkor stratégiai kérdései, így a e, globális felmelegedés, a környezeti állapotok változása a figyelmünket az erdőkre irányítják. Magyarországon el szeretném azt mondani, hogy mintegy két millió hektár erdőterület van, 80 évvel ezelőtt fele ennyi volt. Azt hiszem ez egy jelentős előrelépés, és e, jó lenne, hogyha sokan követnék példánkat az erdőtelepítésben a bizottságnak az erdészet és klímaváltozás kapcsolatáról szóló zöld könyvével összefüggésben az Európai Parlament véleményét márciusra várjuk. Ezt követően e, fogjuk majd a együttmunkálkodást folytatni. A faanyagok tartós beépítése is elhangzott, e, ennek kettős közvetlen hatására szeretném fölhívni a figyelmet. Én is hatással van a CO2 kibocsátásra, hiszen a faanyagokban megkötött széndiokszid kikerül a körforgásból, és hát olyan építőanyag áll majd rendelkezésre, amely környezetbarát, és előállítása az munkahelyeket teremt. Egyébként 2011. júliusában Oszlóban európai konferencia lesz az erdők védelmére, ahol cél jogilag kötelező erejű összeurópai erdészeti szabályozás megalkotása, előkészítése, hogy sikerül -e ez, nagyon fontos lenne, ezen fogunk majd dolgozni. Kérdés hangzott el a száj és körönfájás járványal összefüggésben Bulgáriában. Meggyőződésem, hogy eh, a eh, Európai Unió megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik a különböző állategészségügyi járványok kihívások kezelésére. Az elnökség részéről előkészítettük azokat a különböző megbeszéléseket, amelyek itt indokoltak. Január 18-án a főállatorvosok értekezete már megtárgyalta a helyzetet. A bizottság megtette a szükséges intézkedéseket, sürgősségi szakértői csoportot küld ki Bulgáriába. Figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet. A Dunatisza közi homokhátság eh, kérdése is fölmerült. Részben érinti a Duna stratégiát, de egy általánosabb eh, jelenségről is van szó. A kiszáradás, a klímaváltozás, a talajvízszint csökkenése az eh, sok területet veszélyeztet Európában a Dunatisza közi homokhátság az a Kárpát-medence közepén található viszonylag magas fekvésű terület, ahol a elmúlt évek csapadékhiányának a következtében tavak száradtak ki, nincs a vizekben kút, megváltoztak a e, környezeti állapotok. Jelenleg munkálatok folynak a e, helyzet megoldása érdekében. E, több olyan program indul, amely a tavak vízpótlásával, a vizes élőhelyek e, visszaállításával, összefüggésben kínál megoldásokat, illetve az új vásárhelyi terv Magyarország vízrendezési tervének a részeként dolgozunk azon, hogy egy átfogó vízkormányzási megoldást találjunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még biztos sokan szeretnének kérdezni, azt nézem, hogy igen, a vörös iszap kérdése merült még föl, tényleg nagyon gazdag a kérdések skálája, erről viszont lehetetlen röviden szólni, hiszen ez egy komplex kérdés. Azt el szeretném mondani, hogy Magyarország a vonatkozó Európai Uniós irányelvekkel összefüggésben járt el az elmúlt években, és hát a 2008-ban elfogadott hazai bányászati hulladékszabályozás nem tekintette bányászati hulladéknak a vörös iszapot. Ezt a hiányosságot az országgyűlés pótolta. 2010. december 23-án elfogadta azt a törvényt, amely a bauxit feldolgozása során keletkező vörös iszapot is bányászati hulladékként kezeli. Így az úgynevezett veszélyes bányászati hulladékkezelő létesítményekre vonatkozó uniós szabályok ö, hazánkban is érvényesülhetnek, így a bányakapitányság engedélyezi és ellenőrzi ezeket a létesítményeket. Egyébként a, e, ma az ERT, mint üzem, megkapta azokat az engedélyeket ideiglenes jelleggel, amelyek a működését biztosítják, de nagyon fontos azt ehhez hozzátenni, hogy technológiát váltott az üzem. Tehát arról a korábbi e, technológiáról, amely a e, károkozás forrása volt, egy környezetkímélőbb technológiára tért át. Köszönöm szépen! Merci, euh, monsieur le Köszönöm szépen, miniszter úr. Hárman kérnek még kér, szót a környezetvédelmi kérdésekben. Azt szeretném, hogyha rövidre fognák a kérdéseket, hogy az hogy a következő témára is maradjon időnk. Klassz asszony, ugye a környezetvédelemre vonatkozik a kérdése. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, e, elnök úr. A e, kap reformjával kapcsolatban mondott néhány e, kijelentést. Tudom, hogy ez most nem ide tartozik, de hát azt reméljük, hogy a következő tárgyalásokon a Csolos biztos úr javaslataival Magyarország nem, nem elégszik meg, és hogy egy kicsit az ösztönzők felé mozdul el, hogy a megérje a gazdák számára az, hogy a környezetvédelmi elvárásokat teljesítsék. Ami a nyersanyag stratégiát illeti, az ezzel kapcsolatos stratégia még egy kicsit blokkolódik. Milyen szerepet játszanak a megújuló nyersanyagok ezen a területén, és mit szeretne az Európai Unió elérni ezzel kapcsolatban? Itt az agrártermékekről van szó, illetve a E, tányér a tankkal szemben e, kezdeményezésről, a biogázról, a bionövényekről, az üzemanyag növényekről. E, a biogáznak van-e jövője az Európai Unióban? Schnellhardt. Schnellhardt úr következik. Vielen Dank, Herr Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, rövid kérdésem van. Beszélt ön a génmódosított szervezetekről, és ez a napirenden van, ez jó, mert a jelenlegi helyzet nem elviselhető. Az biztos szeretne benyújtani egy listát. Most inkább ezt a GMO kérdést európai szintre akarják-e emelni, bár van már egy európai szabályozás, vagy pedig megmaradnak amellett, hogy a tagállamokban különbözőek a vélemények, és inkább ezeknek a regionalizációjára koncentrálnak. Azt javaslom, mondja az elnök, hogy a GMO-król az élelmiszerbiztonság terén beszéljünk, mert most nagyon sok kérdés van más témákban, úgyhogy a GMO-król talán a második részben kérem az elnök urat, hogy miniszter urat, hogy válaszoljon majd. Próbáljuk meg egy kicsit a témákat csoportosítani, mert nem érünk a végére. Szonik úr teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm szépen. A következő a kérdésem. Tervezik-e az elektromos hulladékokkal kapcsolatos irányelvet lezárni, és hogyha igen, mi, mik a lehetőségei a kompromisszumnak ezen a területen? Si, Madame Rivasi, c'est une question de santé ou une question... Eh, Rivasi képviselő, mivel, mivel kapcsolatos a kérdése? Ide tartozik? Igen, akkor meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a miniszter úrnak is, hogy eljött, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. a belvizekre, a talajvizek minőségére szeretnék rákérdezni, hiszen van egy nem konvenciális gáz, amely itt kialakul, és ez nagymértékben hozzájárul a talajvíz szennyezéséhez, illetve az ivóvizet is szennyezi azok számára, akik ezen a területen laknak. Tehát szeretném tudni, hogy Európai Uniós szinten Mit gondol ennek a, a gáznak a kialakulásáról, illetve az azzal kapcsolatos moratóriumról, illetve milyen, hogyan lehetne olyan technológiát kialakítani, hogy ez a talajvizet ne szennyezze, és Európa megakadályozza ennek a gáznak az alkalmazását. Batterie de Köszönöm. Nagyon sok kérdés van még az egészség, élelmiszer egészséggel kapcsolatban, elnök úr. Sikerül, én eh, csak úgy, mint minisztertársam az imént fölajánlom, hogy szívesen egyeztetek azokról a kérdésekről, amelyekre itt esetleg nincsen elég idő, hogy választ adjak. A közös agrárpolitikai reformnak a környezetvédelmi szempontokat eh, előtérbe helyező úgynevezett zöldítéséről szeretnék néhány gondolatot elmondani. A bizottság jelenlegi elképzés, elképzelése szerint a közvetlen támogatásoknak egy zöld kiegészítő komponense lenne, amely normatív alapon megtett a kölcsönös megfeleltetésen, hiszen ez ma is egy létező zöld eleme egyébként a rendszernek, tehát a kölcsönös megfeleltetésen túlmutató agrár környezetvédelmi vállások után többlet támogatási jogosultságot jelentene. Ez egy nagyon fontos kérdés, összhangban van azokkal az elvekkel és prioritásokkal, amelyeket már korábban is mondtam. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállami véleményeket is részletesen megismerjük az elkövetkezendő időszakban, amikor a e, magyar elnökség fő célja az, hogy tanácsi következtetéseket e, tudjunk elfogadni. Az is egy teljesen jogos felvetés egyébként különböző gazdaszervezetek eh, és a hát tagállamok részéről is, hogy a szabályozások a módosítása az célirányos legyen, hatékony legyen, tehát ne növelje a bürokráciát, ne tegye még bonyolultabbá a közös agrárpolitika támogatási rendszerét. Egyszerűsítenünk kell a támogatási rendszert azért, hogy minél többen legyenek érintettek, érdekeltek abban, hogy jól működjön és hogy bekapcsolódjanak eh, ebbe a eh, környezetvédelmibbé tett, tehát zöldített új közös agrárpolitikába. Egyébként most is vannak környezetvédelmi elemek, amelyek beváltak, hasznosak a második pillérben. Ez összhangban van azzal, hogy egy fenntartható környezetbarát mezőgazdálkodásra van szükség az Európai Unióban. A következő kérdés a e, nyersanyagok e, fenntartható erőforrás hatékonyság E, körét érinti. Nekem meggyőződésem, hogy e, a fenntartható gazdálkodás az feltételezi azt, hogy e, nagy hangsúlyt fektetünk a gazdasági erőforrások, természeti erőforrások hasznosítására, hatékony hasznosítására. A piacgazdaságon alapuló környezeti politika a növekedés és a foglalkoztatás motorja lehet a gazdaság minden területén, és a kiszámítható beruházásbarát keretfeltételek jelentik azt az alapot, amely lehetővé teszi az innovatív cégek számára, hogy a lehető legjobban kiasztálják el lehetőségeket a környezet és a munkavállalók érdekében. A termelés és munkamódszerek kialakításánál éppen ezért tekintettel kell lenni az erőforrás, anyag és energia elhasználás szempontjaira, és ennek a teljes ellátási láncra érvényesnek kell lennie, Nincs értelme a jó és rossz iparágak közötti különbségtevésnek, minden iparág fenntarthatóbbá tehető. Az EU leghátrányosabb helyzetű térségeinek környezetbarát átalakításába történő célzott beruházás pedig az egyik leghasznosabb eszköz a regionális konvergencia és a területi kohézió stratégiai célkitűzésének, célkitűzésének eléréséhez. A e biogáz, eh, bioüzemek témaköre önmagában meghaladja azt hiszem a mai eh, időkeretünket. Én azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy döntően a hulladékokat, melléktermékeket hasznosítsa ez az iparág, és eh, olyan gazdaságos megoldásokat találjunk, amelyeknek az energia mérlege pozitív, tehát nem igényelnek további bevitelt ezekbe a rendszerekbe, itt meggyőződésem, hogy az innováció, a tudományos kutatás előtt még komoly lehetőségek vannak. A V irányelv kapcsolatban, is van kérdés, amelyet nagyon köszönök. Egyértelmű célunk az, hogy lezárjuk az irányelv tárgyalását. Ez nem könnyű feladat, de a tanácsi munkacsoportüléseken, amelyeket eh, kellő szükség szerint kívánunk megtartani, intenzíven egyeztetjük a még lezáratlan kérdéseket. Itt is szeretnénk szorosan együttműködni önökkel és a bizottsággal is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most az élelmiszerbiztonság kérdése következik. Nagyon sokan kértek szót a kollégák közül, és azt szeretném, hogy hagyjunk időt majd a miniszter úrnak és Líze, Péter Líze következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves miniszter úr, három pontot említenék. Először is a dioxin témáját. A tanács már hétfőn foglalkozott ezzel is, mi is foglalkoztunk itt a szakbizottságban a dioxin botrányjal. Vannak harmadik országok, amelyek az import tilalmával fenyegetőztek, és részben már bevezették azt mit tud mondani arról, hogy ezek a harmadik országok milyen dioxin határértékeket határozták meg a saját termékeik számára? Előfordulhat tehát az esetleg, hogy az, az, ezen országok termékei ugyanolyan szennyezettek, csak nem tudnak róla? A harmadik, a másik nagyon fontos téma az újfajta élelmiszerek. Nagyon sok soros elnökség már kudarcot vallott ebben a kérdésben állatok klónozása mindenek előtt második generációs klónozás. Általánosságban azt mondják, hogy a klónozás általános tilalma nem ellenőrizhető, főként a második generációra való tekintettel. Nagyon sok európai jogszabályunk van, amelyek annak ellenőrzését írják elő, hogy, a biz hogy az állatok, a jószágokat mivel etették életük során. Például dokumentálni kell, illetve igazolni kell, hogy a nap 365 napjában például az adott tehén mit evett, mivel etették, és nyilvánvalóan ez egy nehezen ellenőrizhető dolog szemben az, hogy honnan származik az adott jószág. Ez tehát egy nagyon fontos kérdés az Európai Parlament számára. A harmadik pedig az élelmiszerek jelölése, az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja mindenek előtt a másolatok, utánzatok jelölését is, itt még nem vagyunk elégedettek a közös állásponttal. Dagmar. Dagmar következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok elnökségi programot hallottam már, de még olyat nem láttam, amelyben nem szerepelne a fogyasztóvédelem. A ezt nagyon fontosnak tartom. Miniszter úr, ön az élelmiszer biztonságért fontos, és még azt sem, olyat sem éltem át, hogy a parlamentben bemutatják ezt a témát, de csak a környezetpolitikáról beszélnek. Nagyon örülök annak, hogy önt érdekli a környezetpolitika, de jó lett volna, hogyha a bevezetőjében egy kicsit úgy csinál, legalább úgy csinált volna, hogy, mint hogyha tudná, hogy milyen témák állnak napirenden az önelnöksége alatt. Úgyhogy Léze úrhoz csatlakozva eh, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan képzeli el a keddi eh, az új típusú élelmiszerekkel kapcsolatos egyeztető eljárás. Kedden találunk, találkozunk, mindannyian összetalálkozunk. Jó lett volna, hogyha erről beszél néhány szót. Ön azt mondta, hogy a parlament barátja szeretne lenni, azt várjuk, hogy támogasson bennünket eh, a klónozott eh, állatok eh, témájában és a klónozott állatok utódainak témájában. Ön említette még a génmódosított eh, szervezeteket is, legalább ebből van valami a programjukban, a helyi érdekeket figyelembe veszik a gémódosított szervezetek esetében. Ez jó, ebben támogatásra van szükség. A szabályozási rendszert erősíteni kell, szigorítani kell, és a környezetvédelmi kockázatokat értékelni kell. Ez azt jelenti, hogy ön ebben minket támogat, és az Európai Bizottságot felszólítják arra, hogy együtt szólítsák fel a pármai élelmiszerbiztonsági ügynökséget arra, hogy ezeket a kérdéseket vegyék jobban figyelembe. Az elővigyázatossági elv a pármai ügynökségben még mindig idegen kifejezés. Jó lenne, hogyha ebben segítene nekünk, hogy erről meggyőzzük őket. Aztán nem szólt a dioxidról, nem szólt az az állat takarmányról, ez is nagyon fontos kérdés, ebben is az állati takarmány előállítóinak és beszállítóinak kötelező előírásokat kell bevezetni. Dali úr erről már nyilatkozott, erre már nagyon régóta szükség van, a BSI óta nem sikerült ezt megoldani, most itt van rá az esély. Utolsóként pedig közös álláspont az élelmiszerről szóló tájékoztatás és címkézés témájában. A parlament márciusban foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez azt jelenti, hogy ön megkezdi majd az előkészületeket a második olvasatban velünk együtt, talán sikerül megegyezni második olvasatban, hogyan képzeli nem csak az, az utánzatok kérdését, hanem az egész címkézése kapcsolatos kérdést megtárgyalni a parlamenttel. Miniszter, Miniszter úr, megadom önnek a szót, hiszen először is egy bevezető előadást kíván tartani, mielőtt válaszolna a kérdésekre. És Ruth Berend kolléganőm is erre utalt. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Az Európai Parlament jelentéstevője vagyok a GMO kérdésében, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést föltenni, alátámaszva Ruth Beránt asszony kérdését. A GMO-k tekintetében az első kérdés az, hogy az ide vonatkozó irányelvet megfelelően alkalmazni kell, ez a 2008-as irányelv, 2001-2008-as irányelv, amely azt jelenti, hogy 2008-ban egységesen döntöttek a környezetvédelmi miniszterek a kockázatelemzésről, és ezt azonban az EFSA még nem értékeltetve nem vezette be megfelelően. Nem veszik figyelembe a szakértők véleményét, illetve a tagállamok megjegyzéseit, illetve a hosszú távú kérdéseket. Két aspektust javasoltak, egyet az egészségügy, másod pedig a környezetvédelem tekintetében programot vázol ez a szöveg, azonban visszalépést is jelent a jelenlegi gyakorlathoz képest. Nagyon pontos tehát, fontos tehát, hogy a 2008-as következtetéseket megvalósítsák, miniszter úr. Kérdésem pedig az, hogy erről az alapvető szövegről kívánnak-e vitázni a tanácsban, és ez a 2001-2008-as irányelv módosítását, illetve felülvizsgálatát is érinti 2001-2018-as irányelvet. Bien volontiers la parole. Öné a szó, öné a szó, elnök úr. Köszönöm szépen. Jó néhány kérdés volt, és ennek én kifejezetten örülök, de úgy, ahogy elnök úrral az elején is megállapodtunk, volt arról jelzés is, hogy a Eh, élelmiszerekkel kapcsolatos részről egy külön rövid összefoglalóval készültünk. Azért nem szerepelt az első részében a környezetvédelemről szóló eh, terület mellett az a jó néhány kérdés, ami itt elhangzott. Természetesen eh, vannak olyan területek, amelyek átfedésben vannak. Én azért el szeretném azt mondani, hogy az élelmiszerekre vonatkozó készülő uniós szabályozások az elnökségi prioritásban eh, kifejezetten jelentős eh, szerepet töltenek be. Ugyanis meggyőződésem, hogy az európai fogyasztók körében egyre nagyobb az igény arra, hogy az élelmiszerek biztonságosak, jó minőségűek legyenek, és minél szélesebb körű információt szolgáltassanak de szerintem ezzel így vagyunk itt valamennyien a teremben, hogyha veszünk valamit, akkor szeretnénk tudni azt, hogy ott mi van a csomagolás mögött. Érdekel bennünket egyre inkább az, hogy mi van ráírva a termékre. Az élelmiszer ellátás, előállítás folyamatosan fejlődő technológia, a technológiák összessége, és a globalizáció által elérhetővé vált új anyagokkal, termékekkel szemben megjelenő bizonytalanságot hivatott csökkenteni az új élelmiszerekre vonatkozó rendelet módosítása, frissítése, amely foglalkozik a harmadik országból érkező, esetleg számunkra ismeretlen anyagokkal, valamint a legújabb technológiákkal, mint a klónozás vagy a nanotechnológia. Ehhez is kapcsolódik, de a fogyasztók növekvő tudatossága is indokolja egy közösségi szintű szabályozás kidolgozását arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségű, minőségű legyen a tájékoztatás, melyet az élelmiszer vállalkozásoknak kötelező a fogyasztók számára nyújtani. Ez a rendelet tervezet ezért is, hangsúlyozom, ezért is kiemelten fontos a magyar elnökség programjában. És hát szintén fogyasztói igények indították el a gyümölcslevekre vonatkozó irányelv módosítását is, amely a jelenlegi előírásokhoz képest jó néhány új elemet tartalmaz. Az új rendelkezések egyértelmű különbséget tesznek a gyümölcslé és a sűrítményből készült gyümölcslé között, egyszerűsödnek az íz és az aroma visszapótlására vonatkozó rendelkezések, továbbá a paradicsom felkerül a gyümölcslé készítéshez használt gyümölcsök listájára. Ezen kívül az új rendelkezések értelmében, és ez meggyőződésem szerint nagyon fontos, a jövőben nem lesz lehetőség cukor felhasználására gyümölcslé készítésekor, tehát tényleg gyümölcsből lesznek a gyümölcslevek. Ami az új élelmiszerektől szóló rendelet módosítását illeti, ez a javaslat 2008 óta van a napirenden, azonban sem az első, sem a második olvasatban nem született megállapodás. A tanács 2010. augusztus 9-én megkezdett második olvasata során a belga elnökség három alkalommal tartott háromoldalú informális egyeztetést a parlamenttel. A javaslat jelenleg is egyeztetési eljárási szakaszban van. ez hivatalosan december 7-én, 2010. december 7-én kezdődött meg, amikor a tanács nem hagyta jóvá a parlament által második olvasatban elfogadott módosításokat. Ennek megfelelően a szerződés vonatkozó részével összhangban 6 héten belül össze kell hívni az Egyeztetői Bizottságot. a magyar elnökség 2011. január 18-án már foglalkozott ezzel a problémával. Némi előrelépés történt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és végrehajtási aktusokkal összefüggésben. Nehezen sikerül azonban előrelépni a klónozott állatokból származó élelmiszerek vonatkozásában, itt további egyeztetéseket szükséges folytatni. Készek vagyunk együttműködni valamennyi résztvevővel azért, hogy ez a e, rendelet elfogadása, ennek a rendeletnek az elfogadása megtörténhessen. A fogyasztók, és erre még majd visszatérek a kérdések kapcsán. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az élelmiszerek jelöléséről szóló rendelet véleményem szerint is nagyon fontos, erre már utaltam. A tervezet elfogadása esetén számos ponton aktualizálja az élelmiszerek jelölésére vonatkozó szabályokat, egyik legfőbb elemként bevezeti a kötelező tápérték jelölést. Ezzel, illetve az olvashatóság és az allergének jelölési kritériumainak szigorításával reményeink szerint nagyban tudjuk segíteni a tudatosan táplálkozni vágyók szélesebb rétegeit. Ebben a tárgyban a tanács 2010. december 7-én politikai megállapodásra jutott, első olvasatbeli álláspontját hivatalosan februárban fogadja el. Így a második olvasati tárgyalásokat már a magyar elnökség folytatja le az Európai Parlamenttel. E tekintetben örömmel készülünk a reményeink szerint eredményes együttműködésre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném érinteni az elhangzott eh, kérdéseket. Hát itt több eh, kérdéscsoport is van. Az új élelmiszereknél az állatok klónozásával eh, összefüggésben már részben érintettem, tehát itt conciliation egyeztetése fog sor kerülni a következő kérdés a új élelmiszereknél a klónozott állatok és utódaikkal volt összefüggésben. Szeretném fűzni, hogy nagy, nagyon érzékeny kérdés ez, és egy nagy figyelmet is megkíván. Jelenleg is folyik a korepel nagykövetek megbeszélése ebben a tárgyban kérdések hangzottak el a e, dioxinnal összefüggésben. Nagyon sajnálatos, és e, mind a fogyasztókat, mind a termelőket, a sertés ágazatot is hatásaiban e, megrázó ez a újabb dioxin botrány. Ez már nem az első. Tehát meggyőződésem, hogy olyan hatásos, konkrét intézkedéseket kell tenni, amely az ilyen botrányokat, az elejét, ilyen botrányokat megelőzi, és védi a fogyasztók egészségét, olyan zárt rendszerre kell törekednünk, amely kellő biztonságot ad. Meggyőződésem, hogy azok az intézkedések, amelyeket Németország tett, azok hatásosak. Látszik az, hogy az az Európai Unió szabályozás és a hatóságok közötti együttműködés állategészségügyi egészségügyi vonatkozásban működőképes, bizonyított, amelyre szükségünk van az ilyen és más hasonló problémák kezeléséhez. Dali biztos úr hétfői napon olyan javaslatot terjesztett a tanács elé, amely szerint az előállító üzemek kötelező engedélyeztetése eh, fog belépni a jelenlegi regisztrációs rendszer helyett, tehát a takarmány előállító üzemek eh, engedélyezési eljárása szigorodik. Külön kell választani az adott terméktípusokat, azért, hogy ne forduljon elő az, hogy különböző anyagok keverednek, és aztán eh, komoly következményekkel kell számolnunk emiatt, új monitoring rendszer és adatbázis létrehozása szükséges, mintavételek eh, sűrítésével, illetve jelentéstételi kötelezettséget írunk elő magánlaboratóriumok esetében pozitív minta eh, mérésére vonatkoztatva. Én azt hiszem, hogy ezek eh, fontos és konkrét intézkedések, ilyen és hasonló gyors reagálásra van szükség azért, hogy megelőzzük a dioxin és más botrányokat. Az, hogy harmadik országok eh, milyen szabályokat és milyen méréseket eh, vezetnek, sok kérdés vet föl. Nekem meggyőződésem, hogy akik velünk kereskednek, tehát harmadik országokból szállítanak be élelmiszereket, termékeket, azok számára ugyanolyan minőségi előírásokat kell megkövetelnünk, ez egyébként a közös agrárpolitika része, és az agrártanácsban is jó néhányszor elhangzott, olyan előírásokat kell megkövetelnünk, amelyeket az uniós termelők irányába is támasztunk. GMO-val összefüggésben is több kérdést kaptam, amelyeket eh, köszönök. El szeretném azt mondani, hogy ez egy eh, eh, sok, sokak által vitatott terület, többféle álláspont fogalmazódott meg a tagállamok részéről, és hát a közvéleménynek is egy kiemelt érdeklődése kíséri a GMO témát. A bizottság előterjesztett egy eh, GMO csomagot, amely nagyobb tagállami mozgásteret biztosítani, biztosítana az Európai Unió szintjén köztermesztésre engedélyezett, genetikailag módosított termények egyes tagállamok területén vagy azok egy részén történő korlátozására, tiltására. Ennek pozitív üzenete van, hiszen ezzel a javaslattal a bizottság figyelembe vette a tagállamok felől érkező észrevételeket, kifogásokat és kísérletet tesz a problémák megoldására. A magyar elnökség kiemelt témaként fogja folytatni a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó ezen rendelet tárgyalását. Ez egyébként a tervezet megfelel annak az ígéretnek, amelyet Barózó úr, az Európai Bizottság elnöke a parlament előtt ismertetett programadó beszédében tett, és örülünk, hogy ezzel az irányvonallal Barozó elnök úr megválasztásával az Európai Parlament is egyetértett. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az úgynevezett védzáradék intézménye a bizottsági előterjesztés szerint nem változik, így a tagállamoknak lehetőségük lesz arra a továbbiakban is, hogy védzáradék formájában nyomós környezeti, illetve egészségügyi indokok alapján megtiltsák a genetikailag módosított szervezetek termesztését területükön. Emellett azonban lényeges, hogy ezen szervezetek gazdasági és társadalmi hatásait is figyelembe vegyük. Erre próbálunk egyébként megoldást tanálni a mostani módosítással, természetesen szorosan együttműködve a tagállamokkal, a bizottsággal és a tanácssal. az EFSA vonatkozásában is hangzott el kérdés. Az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA környezeti kockázatértékelési útmutatójának felülvizsgálata még nem zárult le, valamint a bizottság jelentése a genetikailag módosított szeretek társadalmi és gazdasági hatásairól még nem készült el. Nekem meggyőződésem, hogy a független hatásvizsgálatok kérdése mindenki számára alapvető fontosságú, beleértve a független helyi környezetvédelmi vizsgálatokat is. Többször szóvá tettük már, hogy az engedélyezni kívánt genetikailag módosított szervezetek esetében a független hatásvizsgálatokhoz a szükséges mintákat az érintett cégek a mai napig még nem biztosították a tagállamok kérése ellenére. Így sérült a tagállamok az irányú joga, hogy elvégeztethessék a számukra fontos, független vizsgálatokat. Megoldást kell találni ezekre a problémákra is. Végezetül az élelmiszerek jelölésére vonatkozó kérdésre szeretnék néhány gondolatot elmondani. rendkívül alaposan megvitatta a tanács különböző tárgyalások során az imitátumok kérdését, és a parlament által beterjesztett módosító indítványok elvével a tanács álláspontja összhangban áll. Elkötelezettek vagyunk a fogyasztók pontosabb tájékoztatását illetően, ezt említettem is. Így kerültek bevezetésre olyan alapelvek, amelyek nek a segítségével, olyan intézkedések, amelyeknek segítségével megfelelően kezelhetőek a megtévesztés különböző esetei, így a tanács álláspontja értelmében minden esetben jelölni kell, ha az élelmiszer egyik természetes alkotóelemét vagy szokásosan felhasznált összetevőjét más összetevőkkel helyettesítették. Fontos kiemelni, hogy ez a jelölés nem tartalmazhatja a helyettesített élelmiszer nevét, és más módon sem utalhat rá, hiszen ez a részinformáció esetleg összezavarhatja a fogyasztót. Ugyanakkor kötelező az élelmiszer neve mellett feltüntetni azt a tényt, hogy valamely összetevőjét helyettesítették. Azt hiszem, hogy ez is elősegíti a fogyasztók eh, könnyebb, alaposabb tájékozódását. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy-két-három, három kérdés áll előttünk. Liotár asszonyjal fogom kezdeni. Ruth Berend asszony, is kér szót? Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy hasznosabb, hasznosabb lesz majd bilaterális módon folytatni ezt a megbeszélést, és nem pedig itt a szakbizottság előtt. Köszönöm. Ja, dank wel. Ja, mevrouw Dagmar Roodberend, ik ga toch nog een poging doen. Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálom én akkor, Rothberent asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött, köszönöm a, az előadását, és köszönöm, hogy későn bár, de mégis beszélt az élelmiszerbiztonságról is. Jelentéstevő vagyok az újfajta élelmiszerekkel kapcsolatosan, Jövő hét kedden kezdődik hivatalosan a témával kapcsolatos egyeztetés. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek, amiért az első hetekben kísérletet tett arra, hogy ezt a négy pillérből álló dokumentumot elkészítse, ez nagyon ígéretes volt. Ön már utalt rá, A legfontosabb kérdés az újfajta élelmiszerekkel kapcsolatosan a klónozott állatokból származó élelmiszerek kérdése. Van egy új Euróbarométer felmérés, amely szerint az európaiak 73%-a úgy gondolja, hogy a klónozott hús nem természetes, és nem szeretne ilyet fogyasztani. A parlament második olvasati pozíciója teljesen világos volt. A klónozott állatoktól származott, illetve azokból készített élelmiszereket nem szeretnénk az újfajta élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok részévé tenni. A három nagy intézmény egyébként nem is folytat erről vitát, mindenki egyetért ebben, és a bizottság most javaslatot tett arra, hogy egy teljesen új jogalkotási javaslatot tehetne a klónozás témájában. De valamilyen köztes megoldást kell találni ebben a kérdésben, és pontosan erről kell beszélnünk. Azt javaslom, hogy ez a megoldás legyen jogilag kötelező érvényű, hogy elkerülhessük, hogy az idők közben, eltelt időben esetleg a bizottság részéről egy újabb szabályozás érkezzen a témában. Ezért kérem, hogy szabályozás szülessen arra, hogy ne kerüljön piacra klónozott állatoktól származó élelmiszer vagy ilyet tartalmazó termék. Azt javaslom, hogy ne csak várjunk arra, hogy megszülessenek a teljesen új szabályok, azt várom el, hogy a tanács szintén javaslatot tegyen, mégpedig egyfajta nyilatkozat irányába három intézmény részéről, hogy a klónozott állatoktól származó húst egyszerűen ne engedélyezik. Azonban az én problémám az lenne egy ilyen nyilatkozattal, hogy az nem lesz jogilag kötelező, hiszen hogyha valaki engedélyezést kér, akkor jogilag nem tudunk tenni semmit, és aztán alul maradunk a bírósági perben. A kérdésem tehát az volna, hogy a magyar elnökség milyen megoldást javasol erre a problémára annak érdekében, hogy a tanács és a parlament esetleg egyességre jusson ebben a kérdésben, hogy egy jogilag kötelező megoldás szülessen, míg nem, míg nem jön létre a klónozással kapcsolatos teljesen új jogszabály. Most pedig egy második kérdés. Ön azt mondta, hogy a hatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében előrelépés történt, ez azt jelenti, hogy a tanács elfogadja azt, amit a parlament eddig javasolt a témában? Köszönöm. Uh, igen, köszönöm szépen. Nekem a környezetvédelemmel kapcsolatban lenne kérdésem. Hogyha megengedik, igen, mondja az elnök asszony, fölteheti a kérdését. Minden minden lehetséges, hiszen a parlament képviselői vagyunk. A magyar elnökség nagyon nagy felelősséget visel, és minden szem önökre szegeződik, és az önök fellépése felepésétől függ az, hogy az Európai Uniót erősítik vagy gyengítik a környezetvédelmi akciókban a környezetvédelmi megegyezések csak annyira jók, amennyiben ezt be is tartják őket, és ellenőrzik is őket a tagállamokban, úgyhogy e, még egyszer föltenném a vörös iszappal e, kapcsolatos kérdést, Haszi asszony feltette ezt. Miért, e, miért hosszabbítottak meg 2018-ig az engedélyét ennek a a cégnek, hogyha nem jogosult a veszélyes anyagok kezelésére, és garantálni tudják-e azt, hogy a cég hat hónapon belül átáll a vörösiszap tárolási stratégiára, ez erre képesek-e egyáltalán, ez működik-e, és ki fogja ennek a költségeit viselni? Monsieur Ader, ce sera la dernière question. Ader úr következik, utolsó kérdés. Ród Bérent asszony elment, Őszintén szólva kicsit csodálkozva fogadtam az ő indulatos hozzászólását. Nem tisztem sem Leinen úrnak a megvédése, sem Fazakas miniszter úrnak a megvédése, de jó, hogyha tudják a kedves kollégák, hogy a kiküldött napirendben világosan szerepelt, hogy két különböző napirend lesz a meghallgatás során. Az első részében a meghallgatásnak környezetvédelmi kérdések lesznek, és a második részében pedig az élelmiszerbiztonság. Tehát pont fordítva van, mint ahogy Roth Bérent asszony mondta, nem arról volt szó, hogy annullálni akarta, akár Leinen elnök úr, akár Fazekas miniszter úr a fogyasztóvédelem vagy az élelmiszerbiztonság problémáját, hanem olyan mértékben kiemelt helyen kezelte, hogy külön napirendként kívánták tárgyalni. Ez csak a rendkedvéért még mielőtt bárkit indokolatlan kritika ért volna. Dioxin. A dioxinnal kapcsolatban ugye elhangzott, hogy hétfőn itt a bizottság ülésen meglehetősen részletesen foglalkoztunk a dioxin problémájával, én ezzel nem nagyon akarok most foglalkozni, inkább csak szeretnék gratulálni, vagy inkább az örömömet kifejezni azért, hogy hétfőn a miniszter úrnak már sikerült Dali úrral egy megállapodást kötni, és egy eredményes tárgyalás után tulajdonképpen látjuk, a, ha úgy teszik az alagút végét, hogy mit is kell majd csinálni a dioxinbotrányal kapcsolatban. Amit Líze úr kérdezett, az azt gondolom, hogy ugyanakkor viszont tovább viszi ezt a kérdést, hiszen mi Magyarországon szoktuk azt mondani az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, hogy arra kell törekednünk, a mindenkori kormánynak arra kell törekednie, hogy Magyarország ne legyen Európa élelmiszer szemétlerakó telepe. Azt gondolom, ezt nyugodtan kitágíthatjuk, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Európának pedig arra kell törekedni, hogy Európa ne legyen a világ élelmiszer lerakó telepe. Úgyhogy csak azt szeretném mondani Lize úrhoz kapcsolódva, hogy nagyon fontos az a dioxinbotrány tanúságaiból kiindulva, hogy a külföldről érkező, tehát más országokból érkező élelmiszerek biztonságával kapcsolatban ugyanolyan kőkemény intézkedéseket kell alkalmazni, mint az Európán belül megtermelt élelmiszerekkel kapcsolatban, kemény szankciókra, kemény ellenőrzésre és súlyos bírságokra van szükség azért, hogy Európán kívül tartsuk a különböző szennyezett dioxinnal vagy mással szennyezett élelmiszereket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Tabajdi úr. Laissez poser votre question. De votre gentillesse. Kapcsolódnék az előttem szólókhoz, és konkretizálnám Áder János kolléga fölvetését. Én egy írásbeli kérdést tettem föl Dali úrnak, abban a témában, hogy miért engedi meg az európai jogi szabályozás azt, hogy az élelmiszerbiztonsági határértékrendszerben mások a normák unión belül, és unión kívül. Magyarán az importált élelmiszerekben megengednek olyan szermaradványokat, amelyet az unión belül már rég betiltottak. Ez nem a tanács feladata, de én azt kérném, hogy a tanács soros elnökeként vagy próbálja meggyőzni Dali urat, hogy a bizottság egy új, módosítsa a jogszabályt, vagy pedig a tanács legalább tegyen egy közleményt, amelynek azért politikai nyomásgyakorló szerepe van, hogy az Európai Bizottság végre a jogszabálynak ezt a részét változtassa meg. Köszönöm szépen. Monsieur le ministre, si vous voulez bien répondre à ces questions. Miniszter úr, öné a szó. Kérem, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, és mondjon néhány végkövetkeztető szót. Köszönöm szépen. dioxinra visszatérve, természetes, hogy ez foglalkoztat bennünket. Én azt egy nagyon jelentős lépésnek, eredményes munkának tartom, hogy a magyar elnökség első ülésén már ebben a témában sikerült a tagállami egyetértést kialakítani, illetve konkrét intézkedéseket elfogadni, amelyeket Dali biztos úr előterjesztett. Azt hiszem, hogy ez a odafigyelés, a határozott munka együttes eredménye. Ami azt illeti, hogy előfordulhat, hogy harmadik országokban engedélyezett szert, ami az ottani jogszabályoknak megfelelő, tehát előírásszerű alkalmazhatnak, és ezek a készítmények valóban tartalmazhatnak az EU-ból visszavont hatóanyagokat, ez bizony így van. Ilyenkor a WTO egyezmény értelmében Jelenleg nem akadályozhatjuk meg ezen mezőgazdasági termények behozatalát. Feltéve természetesen, hogy ez nem okoz egészségügyi kockázatot. Ezt az értékelést pedig az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság minden esetben elvégzi. Továbbá az élelmiszerkönyv világszinten is határoz meg határértékeket. Az itt elfogadott határértékeket szintén be kell építeni az uniós rendeletekbe, ám szintén igaz, hogy csak akkor, ha bizonyítottan nem okoz az európai fogyasztók számára egészségügyi kockázatot. Ebből is látszik, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Az elhangzottakat természetesen Dali úrral a következő konzultációnk alkalmával közölni fogom. Ami a e, vörös kapcsolatos e, felvetést illeti, azt hiszem, hogy erre érdemes részletesebben visszatérni, és itt a magyar belső szabályozást is szeretném érinteni, illetve ami korábban volt. Tehát Magyarországon egy 1996-os kormányrendelet veszélyes hulladékként nevesítette a vörös iszapot az Európai Uniós csatlakozás előtt 2001-2002-ben az akkori környezetvédelmi tárca az uniós jogharmonizációs kötelezettségnek eleget téve több rendeletet módosított és újat alkotott. Egy új Európai Uniós irányelv átvételével új jogszabályként jelent meg a hulladékok jegyzékéről szóló hulladékok jegyzékéről szóló 16 per 2001-es környezetvédelmi minisztériumi rendelet, amely a vörösiszap besorolására két lehetőséget kínált. Az egyik kód alatt, mint tínföld termeléséből származó vörösiszap, míg egy másik kód alatt fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok így lehetett besorolni a veszélyes anyagot. Az EU-val jogharmonizált szabályozás, amely 2002. január 1-én lépett hatályba, azt is előírta, hogy a hulladék termelőjének, illetve birtokosának a kötelezettsége, a hulladék besorolása, tehát nem az államnak, vagy valamely szervének, így maga döntheti el, hogy a vörösi szapot veszélyesnek minősíti, avagy sem. Tehát az Európai Uniós csatlakozással állt elő az a helyzet, amelyet most említek. A az ERT egyébként 2001. december 19-én még a rendelet hatályba lépése előtt tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a, természet, a tínföld gyártásnál képződött vörösiszapot a továbbiakban azon kód szerint sorolja be, amely nem veszélyes hulladéknak minősíti ezt a anyagot. A felügyelőség a felsőbb hatóságnak az egyeztetésével 2002. január 1 után tájékoztatta a hulladék termelőjét, hogy az adott rendeletben foglaltak szerint a termelőnek vizsgálatokkal kell bizonyítania, hogy a hulladék nem veszélyes. Itt egyetemi vizsgálatokra, tudományos akadémiai vizsgálatokra került sor, ezek azt mutatták ki, hogy a vörös iszap az nem minősül veszélyes hulladéknak. Így került ez fölterjesztésre a főfelügyelőségre, és ennek megfelelően a főfelügyelőség döntött arról, hogy a hulladék besorolása az a kérelemnek megfelelő, tehát besorolta nem veszélyes hulladéknak. Egy 2006-os Európai Uniós irányelv, a 2006 per 21 EK irányelv a vörösi szapot az ásványi nyersanyag kitermelő iparban keletkező bányászati hulladékok közé sorolta, tehát bányászati hulladék lett. A bizottság mostani közleménye, a legutóbbi, amely 2011 első hó 12 ei főként azt kifogásolta, hogy a magyar jogszabályok ezt az EU irányelvet nem követték. A Magyar Országgyűlés ezt a hiányosságot pótolta, 2010. december 23-án elfogadta azt a törvényt, a 2010. évi 150 181. törvényt, amely a bauxit feldolgozása során keletkező vörösi szapot immáron bányászati hulladékén kezeli, és így az úgynevezett veszélyes bányászati hulladékkezelő létesítményekre vonatkozó uniós jogszabályok hazákban is érvényesülhetnek. Így a bányakapitánysághoz, a bányászati hatósághoz telepítették a hulladékkezelő létesítmények ellenőrzését és engedélyezését. Tehát ez a dolognak a jogi oldala, amely a jelen, illetve a múlt jogi környezetet mutatja. Közben a termelőüzem, a MAL ZLT technológiát változtatott, ez egy száraz technológia, ennek az a lényege, hogy nem szap, hanem más száraz anyag keletkezik, tehát így az a veszélyforrás, amely korábban mindig újra termelődött, az megszűnt, mivel most már nem vörös szap az, amely a technológiai folyamatnak a végén visszamarad. Meggyőződésem, hogy ebben az esetben úgy jártunk el, ahogy az elvárható. Azért tartottam fontosnak, hogy ilyen részletesen elmondjam a e, helyzetet, hogy mindenki legyen teljes mértékben tisztában az elejétől a végéig a jogi környezettel, a tényleges technológiával, illetve vannak a változásaival és hát azt nézem, hogy az idő is kezd kicsit szorítani. Ehm, a klónozás kérdése az újra felvetődött. Teljes mértékben tisztában van az elnökség azzal, hogy ez mennyire kritikus téma, és hogy a közvélemény az nem kér a e, klónozott állatokból. E, itt vizsgáljuk valamennyi e, fölvetést, és elkötelezettek vagyunk a megállapodás irányában, Még komoly tárgyalásokra Eh, számítunk. Létezik egy elnökségi javaslat, egy úgynevezett közös állásfoglalás, ennek folyik az egyeztetése a három intézmény között. Tehát dolgozunk ezen a témán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretném megköszönni a kérdéseket, e, elhangzott véleményeket. Bízom abban, hogy eredményesen tudunk együttműködni az elkövetkezendő időszakban, hiszen látható, hogy a céljaink mind a környezetvédelem, mind az élelmiszer biztonság terén e, azonosak. Feladatunk az, hogy e, szolgáljuk az európai polgárokat, érjük el azt, hogy olyan környezetben élhessenek, amely méltó Európához, és olyan egészséges élelmiszereket fogyaszthassanak, amelyek e, védik az egészségüket, és azt a célt is szolgálják, ez sok szempontból az agrártanács számára kiemelt cél, azt a célt is szolgálhassák, hogy eh, azt a sokszínű mezőgazdaságot azt megőrizzük, és a termékeiből részesedhessünk a későbbi időszakokban is. Köszönöm szépen! Merci. Merci. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével ma délelőtt, és válaszolt, teljes mértékben válaszolt a kérdésekre, nem kerültek ki azokat. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos volt mindannyiunk számára. Köszönettel tartozom önnek.